Varmt välkomna till eftermiddagens sammanträde med jämställdhetsutskott. Köszöntök mindenkit a délutáni ülésünkön, ez eh, a Nőjogi Bizottság ülésén. Nagyon érdekes napirend van előttünk. Szeretnénk megbeszélni a lengyel elnökség prioritásait, utána pedig számos fontos szavazást kell elvégeznünk. Szeretettel köszöntöm az Egyenlőségi Bizottság ülésén önöket. Az első napirendi pontunk az, hogy elfogadjuk a napirendet. Kérem Önöket, hogy figyelmet fordítsanak néhány változtatásra a napirendben. Az első javaslat, jav, módosítási javaslat a következő, hogy a 8-as napirendi pontban folytatott szavazásról Silevska asszony rejelentéséről első pontként fogunk szav szavazni, amikor megkezdjük a szavazást. A nyolcas napirendi pontot ö, szavazzuk meg először tehát. A következő változtatás az lesz, hogy Záborszka asszony két napi rendi pontja van, a 12-es és 14-es számú. Az volt a kérése, hogy A 12-es napirendi pontot ma délután beszéljük meg a szavazás után, és ha van idő, akkor még a 14-esre is sort kerítünk. Ez attól függ, hogy lesz elég időnk, de kérem, hogy figyeljenek erre, hogy mindkét napi rendi pontot, a 12-est és a 14-est most délután szeretnénk megbeszélni. A 11-es napi rendi pont lesz az a kérdés, amivel holnap, a holnapi ülést kezdjük. Ezek voltak a változtatási javaslatok. Ha nincsen kifogás, akkor ezzel elfogadjuk a napi, mai napi rendtervezetet. Kettes napi rendi pont, az elnök közleményei. Két közleményem van, kérem, hogy jegyezzék fel. Augusztus 31-én a Libe szakbizottság megbeté, megbeszélést tervez a koordinátorokkal az emberkereskedelemmel kapcsolatos munkáról, és ekkor közös megbeszélést tartunk a Libével, és megbeszéljük a koordinátorokkal a közös témákat, embercsempészet témában. Kérem, hogy ezt a képviselők írják fel. Tehát augusztus 31-én kerül erre sor. Következő közleményem. Amikor legközelebb találkozunk szeptemberben, szeptember 15-én 9 és 10 óra 30 között rendkívüli szakbizottsági ülést tartunk. <clears throat> Számos szavazás miatt kellett ezt az időpontot beilleszteni. Kérem, írják föl tehát. Szeptember 15-e, szakbizottsági ülés, reggel 9-től 10.30-ig. Hármas napi rendi pont. Az előző ülés, a május 9. ülés napi jegyzőkönyvének elfogadása, a jegyzőkönyvet megkapták a dossziékban, hogyha nincsen kifogás egészen az ülés végéig, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Tovább megyünk a négyes napi rendi pontunkra. Nagy örömmel mondhatom el, hogy szakbizottságunk ma délután alkalmat kap arra, hogy meghallgathassa a lengyel elnökség prioritását, prioritását, hogy alkalmunk nyílik arra, hogy kérdéseket tegyünk fel, és megbeszélhessük a lengyel elnökség képviselőivel ezeket a pontokat. Nagy örömömre szolgál, hogy itt köszönhetem a munkaügyi és szociális ügyi minisztert, Jolanta Fedákot, valamint Esbieta Racsiseszkát, a kormány egyelő bánásmódért felelős meghatalmazottját. Szeretettel köszöntöm Önöket az Európai Parlament egyelő, Egyenlőségi Bizottságában, és örömmel várjuk az Önök prioritásait, valamint, hogy azokat meg is beszélhessük Önökkel. Azonnal át is adnám a szót Jolanta Fedák miniszterasszonynak. Parancsoljon, öné a szó. Pani przewodnicząca, panie i panowie. Elnök asszony. Nagy öröm számomra, hogy az önök szakbizottsága előtt bemutathatom a lengyel elnökség prioritásait az egyenlő bánásmód területén, a munkaügyi és a szociális ügyek terén. A programunk általános üzenete az, hogy sokkal inkább szeretnénk egy szolidárisabb Európát. Lengyelországban már néhány év óta nagyon sok új jogszabályt fogla, fogadtunk el. Ezek a jogszabályok az egyenlő bánásmóddal foglalkoznak leginkább. 2008 óta egy új családpolitikát vezettünk be, 2010-ben pedig megváltoztattuk, módosítottuk az egyenlő bánásmódról szóló politikánkat 2011-ben pedig ebben az évben a választási listák kvótáit módosítottuk, valamint a bölcsödékkel kapcsolatos jogszabályt. Az elnökségünk egyik fontos prioritása a szolidaritás lesz Európában a különböző csoportok között. Mindenképpen szeretnénk egy dinamikusabb szakmai képzést biztosítani, olyan megoldásokon dolgozunk, amelyek segítenek összeegyeztetni a magánélet és a szakmai életet a férfiak és a nők számára. A lengyel soros elnökség fel szeretné hívni a figyelmet a következő kérdésekre. Sokkal több nőre van szükség a döntéshozás terén, mind politikai, mind pedig szociális téren. Sokkal több nőre van szükség általában a munkaerőpiacon, és foglalkozni kell a családi erőszakkal kapcsolatos kérdésekkel is a generációk szolidaritása Európában, ez tehát az egyik fontos prioritásunk. És a minisztériumunknak az a szándéka, hogy sokkal több nő és férfi dolgozzon a legkülönbözőbb területeken, a szakmai képzés elősegítsük, segítsük a, az édesanyákat, például a szülési szabadságukon, segítsük elő a nők munkahelyi lehetőségeit össz, általánosságban. Tehát a minisztériumunk különböző projektek útján szándékozik mindezt megvalósítani. Például a munkaerőpiacot szeretné dinamizálni, elsősorban a nők számára, aztán a szakmai élet területén szintén szeretné a gender mainstreaminget előtérbe helyezni, tehát hogy sokkal több nő dolgozzon a szakmai életben is. Az egyik legfontosabb akciója a minisztériumoknak a nők kongresszusának megszervezése. Ez a nők kongresszusának harmadik találkozója lesz már. Ez a harmadik kongresszus egy nemzetközi jellegű kongresszus lesz. A, ez a kongresszus egy fő akció lesz, amelyet a minisztériumunk indít el a soros elnökség során. Varsóban szeptember 17-én és 18-án kerül megrendezésre ez a kongresszus, és már most szívélyesen meghívom önöket erre a kongresszusra. De természetesen majd meg is fogják kapni ezt a meghívót, tehát a munkatársai majd szétosztják a meghívókat. Ami a kongresszust illeti, minden évben szervezünk meg ilyen kongresszus, de most ez a kongresszus a lengyel elnökség keretén belül lesz megszervezve. Természetesen lesz egy kerekasztal megbeszélés is a kongresszus ideje alatt, a nők kerekasztal megbeszélése lesz ez, tematikus mm, programok is lesznek, eszmecsere, véleménycsere, viták, nagyon sok eseményre kerül sor a magánélet és a szakmai élettel kapcsolatos kérdéseket fogják megvitatni a nők, a nők vezető szerepéről is szó lesz. A lengyel elnökség alatt szeretnénk olyan mechanizmusokat létrehozni, amelyek a nők számára biztosítják a munkaerőpiacon való részvételt, informális miniszteri találkozó is lesz lesz egy konferencia is a szakértők részvételével az egyenlő bánásmód témájában, hogy hogyan lehet a nőket aktívan bevonni a munkaerőpiacra. Ezek a találkozók, ülések mind októberban kerülnek megrendezésre Varsóban. Természetesen ezekre is szívesen meghívom önöket. A miniszteri találkozó szintén foglalkozik az esélyegyenlőséggel és az egyenlő bánásmóddal, valamint rámutat a legfőbb kihívásokra a tagállamokban, és jó, hogy ha a tagállamok kicserélik a véleményüket e, a kívások terén, és együtt működünk abban, hogy hogyan lehet csökkenteni a nagyobb problémákat, eltéréseket, véleménykülönbségeket. A miniszteri találkozón a ciprusi és a dániai miniszterekkel aláírunk egy dokumentumot az esélyegyenlőségről, ugyanis itt a trióról van szó, tehát a lengyel, a dán és a, soros, és a ciprusi soros elnökségek együtt írják alá ezt a dokumentumot, és fontos lesz majd felülvizsgálni az esélyegyenlőséget és a nagyobb kihívásokat Európában. Elő kell segíteni és támogatni kell az új erőfeszítéseket a különbségek csökkentésére. A miniszteri találkozó, valamint a szakértő konferenciája foglalkoznak majd azzal a jelentéssel is, amit az Európai Esélyegyenlőségi intézet készít elő Vilniusban, kimondottan a soros elnökség számára. Ebben a jelentésben benne vannak a pekingi platform főbb elemei is, ami a különböző példákat illeti, a Lengyelországban végzett tevékenységeket illetően szeretném itt most felhívni a figyelmet a, egy új lengyel törvényre, e, amely segíti a e, a gyermekeket, nevezetesen ez a gyermekek e, bölcsöddei ellátásával, elhelyezésével foglalkozó jogszabály, ugyanis ösztönzük a vállalatokat, vállalkozásokat, hogy létesítsenek bölcsödéket, több bölcsöde legyen a gyermekek számára. Válaszolni kell azon szülők elvárásaira is, akik szeretnének a magán és a szakmai életben karriert elérni. A két 2010-es munkaügyi törvény foglalkozik a női szülési szabadságon kívül a férfiak szabadságával is. 2011-ben a, a lengyel intézet, amely, a, amely egy NGO, foglalkozott már az esélyegyenlőségi témával, és, és számos tevékenységre hívja fel a figyelmet, elsősorban a családi erőszak témájában. Egy konferenciát is megszervezzünk, egy európai és lengyel részvétellel, tehát a családban bekövetkezett erőszakkal kapcsolatosan. Ennek az lesz a motója, hogy szeretek és nem ütök. Vagy szeretek és nem verek. Tehát ez lesz ennek a konferenciának a motója, ez egy kampány mellesleg, amelyet ebben az évben ősszel indítunk Lengyelországban, televíziós reklámokkal, és ismert személyiségek vesznek részt ebben a kampányban, és ezt a kampányt majd más országokban is, más tagállamokban is be fogják mutatni. Ezt a kampányt majd egy nemzetközi konferencia zárja, amelyet 2011. decemberében Lengyelországban szerveznek meg, ami a jogszabályokat illeti, fontos felülvizsgálni a szülési szabadsággal kapcsolatos, az anyasági egélyekkel kapcsolatos problémákat. Figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy az utóbbi 15 vagy 20 évben ugye létezett egy irányelv, egy direktíva, amely hatályban volt, és minden tagállamban megvoltak a saját jogszabályok, Persze a direktíva célkitűzéseit mindenképpen meg akartuk valósítani, de azt látjuk, hogy nagyon nagy az álláspontok között a különbség. Az érdeket felek vélemény különbsége nagyon nagy. Éppen ezért fontos lenne egy potenciális kompromisszumot kialakítani, már csak azért is, mert egy olyan megoldásra lenne szükség, amely tiszteletben tartja a különböző anyasággal kapcsolatos jogokat, az apasági jogokat úgy szintén, és általánosságban a szülői jogokat. Lengyelország a miniszterek tanácsát meg fogja majd szervezni, és lesz egy informális találkozó a miniszterek számára. Reméljük, hogy ezen a tanácskozáson egy új nyitást tudunk megvalósítani az irányelvvel kapcsolatosan. Még egyszer szeretném meghívni önöket szívesen az összes eseményre, amelyet a lengyel elnökség fog Lengyelországban megszervezni a szakértő konferenciájára is ismételten gondolok, ahogy már elmondtam, és a többi más eseményre is, a szociális politika és az egyenlőben. Köszönöm Fedek miniszterasszonynak a tájékoztatást, és köszönöm a meghívásokat is, amelyet el is juttattak a képviselőkhöz. Átadnám most a szót Esbieta Lecsiseszka asszonynak, aki a kormány egyenlő bánásmódét felelős meghatalmazottja a lengyel kormány részéről. Parancsolja! Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszöntök mindenkit. Szeretnék mindenkit köszönteni, és hálás vagyok a meghívásért, amiért eljöhettem ide az önök bizottságába. Az én feladatköröm egyelő bánásmódét felős meghatalmazottként ez egy rendkívül fontos feladatkör. Itt Lengyelországban olyan témákkal foglalkozunk, amelyek nagyon fontosak, és ezeket nagyon komolyan vesszük. Talán, ha megengedi, akkor kiegészítésképpen szólnék még néhány szót az a kapcsolatban, amit a miniszterasszony mondott. A lengyel elnökség keretében a diszkrimináció elleni politikák terén jó néhány dolgot tervezünk, ami az én illetékességemet illeti. A következőket mondhatom. Azon személyek, akik az esélyegyenlősséggel foglalkoznak, különböző képpen közelítik meg ezt a kérdéskört. 2008 márciusában Lengyelországban először került sor nagyon nyíltan ennek a témának a megvitatására. Korábban csak esélyegyenlőségi megbízott volt, aki a gyermekek, illetve a nők helyzetével foglalkozott, de ezt követően volt egy esélyegyenlőségi meghatalmazott, aki a nők helyzetével foglalkozott, de sohasem kapcsolódott bele a kormány munkájába. És aztán a miniszterelnök ezt szívügyévé deklarálta, és azt akarta, hogy az intézkedések az összes tárcát érintsék a kormányon belül. Éppen ezért a megbízott a miniszterelnöknek felelős, és szorosan együttműködik a 17 minisztériummal. Tehát nagyon komolyan ellenőrizzük azt, hogy mi történik a kormányon belül, és a különböző miniszterekkel szoros az együttműködés. Ott is, ahol egy interdisziplináris megközelítés szükséges, akkor nyilván több minisztérium foglalkozik a kérdésekkel, három vagy akár több minisztériumot is bevonunk a probléma megoldásába. Én személy szerint felügyelem a munkát, de részt is veszek a különböző kezdeményezések megszervezésében. Idén január 1-én jóvá hagytunk egy törvényt az Európai Uniós irányelv átültetésére vonatkozóan, és azt megelőzően 2008-ban egy rendelet született, egy minisztertanácsi rendelet. Most pedig az esélyegyenlőségi meghatalmazott feladatkörét lényegesen megerősítettük. Ez a különböző jogi aktusokban is tükröződik, tehát részt veszünk a kormány jogalkotási munkájában. Így például jogunk van ahhoz is, hogy szakértői csoportokat hívjunk össze, akik civil szervezetekkel együttműködnek, a különböző minisztériumokkal, és vegyes bizottságok is létrejönnek, tehát a különböző önkormányzatok képviselői, a kormányzati képviselők, valamint a nem kormányzati szervek képviselői együtt dolgoznak, szakértőket is bevonunk szükség szerint. Gyakorlatilag egy tucat képviselő vesz részt az ilyen bizottságokban, ami pedig a lengyel elnökség munkáját illeti a második fél évre terjed ki ez a munkánk, és sor kerül novemberben Poznánban egy konferenciára is, és ezen a csúcson az összes olyan témát megvitatjuk, amely a diszkrimináció elleni fellépés szempontjából fontos. Különösen fontosnak tartjuk hogy hatékonyan előmozdítsuk a nők helyzetét, tehát a bevált gyakorlatok megosztását szeretnék előmozdítani. És azt szeretnék megvitatni azt, hogy az esélyegyenlőséget a kormányzati szintek alatt is az önkormányzatok, illetve a helyi, regionális önkormányzatok szintjén hogyan tudjuk jobban előmozdítani. Ami pedig a helyi és a regionális politikát illeti, ott kell tükröződnie annak, ami egy konkrét régióban történik. Fontos, hogy a képviselet legalsó szintjeit is megközelítsük. Ez a társadalom szempontjából nagyon fontos. Lengyelországban például gondolok ugye olyan személyekre, akik különböző térségekben élnek, keleten, nyugaton, északon, délen, különböző etnikai csoporthoz tartozó személyek, különböző Eh, hitvallású személyek, még akkor is, hogyha a katolikus egyház eh, a eh, leginkább elterjedt Lengyelországban, nagyon sok a protestáns hívő, illetve az ortodox Lengyelországban. És azt szeretnénk, hogy hatékony legyen a társadalmon belül a diszkrimináció elleni fellépés, és szeretnék megnézni, hogy konkrétan hogyan tudjuk leközdeni a hátrányos megkülönböztetést. Ez is témája lesz ennek a csúcsnak, és szeretnénk előmozdítani a helyi és regionális önkormányzatok együttműködését. Igazából nem sok a nem kormányzati szerv, de ezek nagyon aktívak, és a helyi médiát is szeretnénk bevonni, szeretnénk felhívni a helyi média figyelmét arra, hogy mi történik valójában a lengyel állam legalacsonyabb szervezeti szintjein. Tehát igazából gyakorlatorientált megközelítést szeretnénk alkalmazni, és az elnökségünk során a Roma platformot is szeretnénk valóra váltani. Ez persze egy olyan probléma, amelyet ma Európában nagyon is komolyan kell vennünk. Lengyelországban lehet, hogy ez annyira nem jelent komoly problémát, hiszen nálunk a roma szinti kisebbség a lakosság egy tizedét teszi ki, és ez nagyvonalú becslések szerint van így. Ugyanakkor a roma társadalom gyakran ki van rekesztve, és tudjuk, hogy a tagállamok által a romák integrációja érdekében elfogadott keretprogramokban utalnunk kell arra, hogy tulajdonképpen a roma társadalmon belül is különbséget tesznek, így például a kirekesztés leginkább a roma nőket sújtja. Sor került Lengyelországban a roma közösség nő képviselői között egy tanácskozásra, tehát sok az újdonság ezen a területen, és az embernek gyakran az a benyomása, hogy a nőket igazából nem is hagyják szóhoz jutni. Most azonban sor került egy első találkozóra köztük, a nők így most már kifejezhetik véleményüket, és eh, ez a platform, a eh, Roma Platform Brüsszelben szintén eh, rámutat a leglényegesebb kérdésre, tehát a, a kirekesztésre. Az irányelvvel kapcsolatos munkát folytatjuk a francia elnökség óta. Nagyon sok munka történt még ezen a területen, de tudjuk, hogy milyen nehéz ez a kérdéskör, főleg az európai gazdasági válság miatt is, ami nem csak Európát, hanem az egész világot is sújtja. Minden esetre érdemes folytatni a munkát ezen a területen. A munkaerőpiacon kívül szintén vannak olyan intézkedések, amelyeket érdemes foganatosítani, vannak olyan csoportok, amelyeket eddig nem vettek előképpen figyelembe, olyan csoportok, akik a szexuális beállítottság miatt akiket emiatt sújtja a kirekesztés, és ezen kérdésekkel is szeretnénk foglalkozni. A lengyel elnökség során szeretnénk tehát ezen kérdéseket is a figyelem homlokterébe állítani és javítani az idős emberek helyzetét. A demográfiai fejleményekre való tekintettel ez egy súlyos probléma Európa egészében, így Lengyelországban is. Tulajdonképpen orvos vagyok, és annál is inkább fájdalmas számomra ez a probléma, hiszen látom, hogy az európai polgárok ma tovább élnek, a nők tovább élnek ma, mint a férfiak, és amikor eljutnak az idős korba, akkor gyakran egyedül élnek, egyedülálló személyekről van szó, akik egy nagyon csekély nyugdíjjal kénytelenek boldogulni, gyakran betegek, és még csak a család támogatására sem számíthatnak, hiszen a fiatalok kivándorolnak. Európa egészében, Európa egészében szétszélednek a fiatalok, és ugye ez most az az év, amelyet egyébként a bizottság az idősek helyzetének kíván szentelni, tehát mindenképpen figyelembe kell vennünk őket. Hmm, augusztus másodikán, szeptember másodikán eh, kerül sor a holokauszt megemlékezésére a romák eh, tekintetében, ugye a Birkenaui eh, munkatábor kapcsán. És most első alkalommal Tavaly ugye már a fiatalok találkoztak ott, most idén kerül sor a második ilyenfajta megemlékezésre, és ez egy nagyon fájdalmas fejezet az európai történelemnek, amelyről most megemlékezünk. Szeretnék mindenkit meghívni, hogy vegyen részt az elnökségünk keretében megszervezett programokon, és szeretném az együttműködést előmozdítani önökkel, nagyon örülök ennek, és nagyon szívesen válaszolok a kérdéseikre. Örülök ennek a vitának, amelyet itt ma lefolytathatunk, és még egyszer szeretnék megjegyezni önöknek valamit lengyel nőként, illetve aki ugye korábban a lengyel parlament képviselője volt. Nagyon is határozottan hiszek a kormányzati munkában, és tudom, hogy itt ebben a bizottságban is nagyon komoly munkát végezhetünk, ezért két kérésem volna, hogyha tényleg hatékonyan szeretnénk fellépni a nők elleni erőszakkal szemben, akkor ezen támadások, illetve a szexuális erőszak, a nemi zaklatás, ezen problémákkal szemben, amelyek ugye a nőt gyakorlatilag szexuális tárgyként kezelik semmi másként. Nos, ha hatékonyan kívánunk fellépni, akkor szeretném arra kérni önöket, hogy nézzük meg a reklámmal kapcsolatos 2008-as dönté határozatot, amely Emlékezzünk arra, hogy az mit tartalmaz. Ugye két éve próbáljuk a kormányok alkalmazni ezt, azóta ugye egy pályázatot is kiírtunk, amelynek címzetje ugye a reklám ágazat. És egy rendezvényt is tervezünk ezen a területen. A sztereotípiák kapcsán ugye egy díjat tervezünk, és a célunk pontosan az, hogy megtörjük az ilyen megbélyegzett sztereotípiákat, az ilyen fix sztereotípiákat, és éppen ezért örülnénk annak, hogyha ez az indítvány az egész Európai Parlament támogatását is megkapná, és végezetül egy utolsó megjegyzésem volna, ami a az Európai Unió kutatását illeti, a kutatásokat, illetve a felméréseket, például ami a gyermekek szexuális kizsákmányolását illeti. A gyermekekkel, nőkkel szembeni bűnözés egyre nagyobb méreteket ölt. Köszönöm szépen, Radzsiseszka asszony. Most pedig alkalmunk nyílik arra, hogy kérdéseket tegyünk fel és vitatkozzunk. Tudom, hogy nagy érdeklődés éve övezi a két előadást, és so- sokan kértek szót, ezért úgy határoztunk, hogy a szót először a koordinátoroknak adjuk meg, a nagy frakciók három percet, a kisebb frakciók két és fél percet kapnak, ezért megadom a szót először Bauer asszonynak, aki három percet kap, és tudom, hogy a, kérem a kollégákat, hogy tartsák be az időkeretet. Parancsoljon, parancsoljon Bauer asszony. So much I try to spare some time. Köszönöm szépen nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget. Hagyok azért majd időt a kollégáimnak is, kolléganőimnek is. Nagyon jó, hogy észmecserét folytathatunk önökkel. Természetesen nagyon sok témáról hallottunk, amelyekkel mi is foglalkozunk. Néhányra rá szeretnék mutatni. A kérdésem a következő. Mit terveznek a női témákkal, itt elsősorban az aktív öregedés terén. A, a 2020-as stratégiában nagyon ambiciózus célkitűzések vannak, nevezetesen, hogy felemeljék a munka, tehát a aktív korha, munkakorhatát, és nagyon kevés a lehetőség azonban az új munkahelyek létesítése terén. Az önöknek célja az is, hogy foglalkozzanak az anyasági problémákkal, segéllyel, milyen típusú kompromisszumokat terveznek. Én rá szeretnék arra is mutatni, hogy van egy fő terület, nevezetesen az, hogy a finanszírozásnak különböző különböző területei vannak, tehát hogyan lehetne valahogy egy kompromisszumot találni. Ugye beszéltek arról az, az apasági szabadsága, és nem csak az anyasági szabadságról. Én nem akarom ugye ezt a vitát most megnyitni, majd gondolom, hogy más kollégák is szólnak majd erről. Végül pedig nagyon örülök annak, hogy arról is döntöttek, hogy a különböző mechanizmusokról is, eh, mechanizmussal is foglalkoznak a diszkrimináció ellen eh, való fellépésben. Azt hiszem, hogy figyelembe kell eh, venni itt a különböző álláspontokat is, a különböző esélyegyenlőséggel foglalkozó szervek terén. Aztán ott vannak a, ugye a nemek eh, kérdései is, nemek közötti egyenlőség. De minden esetre szeretnék köszönetet mondani a meghívásokért is. Természetesen, eh, ha megnézzük a, ha, az, hogy szeptember 17-én, 18-án van az egyik eh, eseményük, akkor mi itt éppen a Nők hete lesz Brüsszelben, és 18-án mi is szervezzünk egy fontos találkozót, de minden esetre úgy gondolom, hogy mindez sok új témát is megnyit. Köszönöm szépen. Thompson. Thompson asszony kapja a szót, három percen parancsoljon. Nem kapunk mikrofont. Jen dobra. So, uh, first of all... Először is szeretném megköszönni a nagyon érdekes előadást. Nagyon pozitív volt, és ez nagyon meglepett engem. Amikor belenéztem a lengyel elnökség anyagjába, semmit nem találtam a nemek nemekközi egyenlőségről. Most pedig kinyitották a e, ládát, rengeteg fontos kérdést találtunk benne. Szeretném tudni, hogy egy dolog a konferencia, és az, hogy ilyen fontos kérdésekről beszélünk, de mik az önök ambíciói? Elnökségük során milyen jogszabályokat szeretnének lezárni, elősegíteni itt az európai intézményekben? Beszéltek a generációk közötti szolidaritásról, mint lengyel prioritásról. Továbbá egy lengyel jogszabályról az erőszak ellen. Azt szeretném tudni, hogy mit terveznek az Európai Védelmi Rendeletről, mikor lehet azt véglegesíteni. Említették az anyasági szabadságot is. Nagyon sokat várunk a lengyel elnökségtől ebben a kérdésben. Beszéltek mindenféle anyasági szabadsági szabályozásokról a különféle európai országokban. Az én országomban, Dániában is a jogszabály nagyon régi módi, mert a nők anyasági szabadsághoz való szabadságát munkaügyi kérdésként kezelik, amit a munkaerőpiaci partnerekkel vitatnak meg. Az anyasági szabadsághoz való jog alapvető emberi jog kéne, hogy legyen a jogszabályban, ezért fontos, hogy megváltoztassuk a tagállam, egyes tagállamok mentalitását ebben a kérdésben. Nagyon pozitívnak tartottam, hogy ön besz, beszéltek önök a horizontális irányelvről is, amelyet még nem zártunk le, a diszkrimináció ellenes irányelvet. Ön említette, hogy vannak csoportok, amelyek nagyobb kiregesztést szenvednek, mint mások. Önök hogyan látják saját szerepüket a nők szexuális kizsakmányolásában eh, Lengyelországban, illetve a nők és a reprodukciós jogok kérdésében. A 27 tagállamból három olyan európai államot ismerünk, ahol a nők nem férhetnek hozzá az abortuszhoz. Szeretném tudni, hogy Lengyelországban önök készülnek-e arra, hogy csatlakozzanak a többiekhez, vagy fenntartják a nagyon szigorú abortusz törvényeiket, úgy, hogy a gazdagok elmehetnek Németországba abortuszért. Köszönöm szépen, Thompson asszony, mondja az elnök. Pavanova asszony kapja, kapja a szót az ALDE csoport részéről, parancsoljon. Thank you to both Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a miniszterasszonyoknak ezt a nagyon-nagyon érdekes beszámolókat. Nagyon ambiciózusak, és gondolom, hogy nem csak hat hónapra, hanem a svéd és a belga elnökség is hasonló kötelezettségeket vállalt, és remélem, hogy önök is átadják majd a, ezt az zászlót a Dán elnökségnek. Már Bauer asszony is elmondta, hogy mennyire fontos a partnerség, az aktív öregedéssel kapcsolatos problémák. Azt hiszem, hogy fontosak az esélyegyenlőség és a nemek közötti egyenlőség felé nyitni ezekben a partnerkapcsolatokban is. Azt hiszem, hogy jó gondolat az, hogy az öregedéssel kapcsolatos problémákkal is akarnak foglalkozni, ugyanis az öregedő nők egyre inkább szenvednek a szegénységtől, a szociális kirekeszt kitettségtől, ami az anyasági szabadságot illeti. Igen, nem titok senki számára, hogy a belga elnökség alatt a belga hatóságok érdekeltsége miatt hát elég furcsa helyzet alakult ki, ugyanis nem tudtuk folytatni a megkezdett munkánkat. Reméljük, hogy az önök érdekeltsége más. Szeretnénk tudni, hogy mik a, milyen aktív lépéseket akarnak tenni annak érdekében, hogy sikeresen lezárhassuk ezt az direktívát. Ami az erőszakot illeti, az erőszak csomagban két fontos dosszié is van fontos az, hogy a Libével és a Júri bizottságokkal együttműködjünk e témát illetően, és reméljük, hogy támogatni fognak bennünket. A Libe bizottság már hozott arról döntő, döntést, hogy a nem a FAM és a LIBE fog együttműködni, de remélem, hogy a Júri nagyon pozitívan áll majd ehhez a témához, és önök is támogatnak bennünket. Végül is a gender mainstreaming egy olyan kezdeményezés volt, amely sikeres lett, és a nők az üzleti vállalkozásban és a politikában ez is egy olyan téma, amely sikeresen hozzájárulhatna a gazdasági kormányzáshoz. Foglalkoznak-e ezzel a témával? Köszönöm, Pavanova asszony. Janakadakis asszony kapja meg a szót, két és fél percben parancsoljon. Uh, Dziękuję, Mrs. Uh, Fedak and Mrs. Radzi Shevska. Um, Köszönöm szépen Fedák és Rácsiseszka asszony, köszönöm szépen az érdekes beelőadást. Örömmel láttam, hogy foglalkoznak a nők aktív foglalkoztatásában való tartással, és annak is örültem, hogy megvizsgálják azon nők helyzetét, akiknek nincsen alkalmazásuk, és egyenlőként próbálnak velük is bánni. Örömmel hallottam azt, hogy önök elismerték az idősödő nők helyzetét, ez egy olyan probléma, amivel egyre többet találkozunk, és fontos, hogy lehetővé, lehetővé tegyük a nőknek, hogy méltóságban öregedjenek meg. Szeretném látni, hogy mit kívánnak tenni. A legfontosabbnak találtam az önök kantja, kampányában a Szeretlek, nem ütlek meg nevű kampány. Nagyon érdekes címe van, mondta azt is, hogy lesz egy tévéprogramjuk filmsztárokkal. Kicsit aggaszt engem, hogy vajon ez a megközelítés túlságosan csillogóvá teszi a kérdést, ami egyébként egy nagyon súlyos probléma, és egy- egyáltalán nem egy csillogó téma. Szeretném tudni, hogy Lengyelország mit tesz a menekültek, az iskolai programok, a e, rendőrség oktatásával kapcsolatban, és hogy hogyan kell a otthon, e, e, ház, ház, családon belüli erőszakkal felvenni a harcot. Van még egy percem. Van még egy téma, a női vállalkozók. Ön említette, hogy foglalkozásban szeretnék tartani a nőket. Mit tesznek azokkal a hölgyekkel, akik saját vállalkozást szeretnének indítani, mit tesznek mikrofinanszírozás ügyben, hogyan tudják ezeket a nőket támogatni, mit tesznek a mentorokkal kapcsolatban és az iskolai programokkal kapcsolatban. A kollégáim említették már az anyassági szabadság kérdését, érdekes lesz majd megvizsgálni, hogy mi lesz ebből. Elmondaná röviden, hogy miféle kompromisszumokat kívánnak elérni elnökségük során? Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. A következő felszól a, felszól a figuredő asszony, parancsoljon. Obrigada, senhora. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék három-négy rövidebb megjegyzést tenni az a kapcsolatban, ami már itt elhangzott. akár ugye a vendégeink, akár a többi képviselőtársam már megemlített ugye bizonyos kérdéseket. Először is szeretnék azon problémákról beszélni, amelyekkel a női munkavállalók szembesülnek, ugyanis a válság idején mindig a nők azok, akiket először elbocsátanak, vagy akik a legbizonytalanabb munkákat kapják, rosszul megfizetett állásokba kerülnek, és hátrányos megkülönböztetés áldozatai. Az Európai Unióban létezik ugye egy óriási bérezési szakadék, óriási különbségek a nők és a férfiak közti fizetések terén. Éppen ezért szeretném tudni, hogy mit gondolnak erről, illetve vannak erre vonatkozó kezdeményezéseik. Tekintettel arra, hogy a nőket és a gyermekeket sújtó szegénység egy nagyon szomorú realitás, és egyes országokban egyre nagyobb méreteket ölt az Európai Unió politikáinak köszönhetően. Ugye nem feledkezhetünk meg a jelenlegi kontextusról, én egy olyan országból származom, ugye, ahol az úgynevezett megszorító programok, illetve a mentő csomagok komoly hatással vannak. Szeretném tudni, hogy mi az ön, önök álláspontja ezzel kapcsolatban. Másodszorban pedig a szegénységet sújtják még a közszolgáltatások elleni támadások, főleg ugye az egészségügyi ellátás, a társadalombiztosítás terén, és ezen problémák itt tükröződnek a nők életében. Ezért szeretném tudni, hogy milyen elképzeléseik vannak, illetve milyen kezdeményezéseket terveznek e téren és ez összekapcsolható egy másik problémával is, amelyet már említettek, a szexuális és reproduktív jog. Vannak ugye komoly problémák egyes országokban, belértve ugye Lengyelországot is. Szeretném tudni, hogy hogyan közelítik meg ezt a kérdéskört, milyen kezdeményezéseik vannak, hogy arra vonatkozóan, hogy kiterjesszék a nők jogait, illetve a nők döntési lehetőségeiket saját életükre vonatkozóan, a saját reprodukciós jogaikra vonatkozóan. És ami szintén kapcsolódik ehhez a kérdéshez, ugye a szülői szabadság, az anyasági és apasági szabadság. Mivel lassan lejár az időm, szeretném még azt megkérdezni, hogy milyen lépéseket terveznek az erőszak elleni küzdelemben, folytatják-e a korábbi elnökségek által megkezdett munkát a nők jogainak védelmében. Köszönöm, Figueredo asszony. Most pedig folytatjuk a felszólalók listájával a képviselőkkel. Itt pedig két percben korlátozzuk a felszólalási időt azért, hogy mindenki sorra kerülhessen, és hogy utána meghallgathassuk az előadók válaszát. Először őt megadnám a szót Estrella asszonynak két percben parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék csatlakozni kollégáimhoz, és szeretném megköszönni a miniszterasszonyok jelenlétét, és szeretném megköszönni azt a nagyon kimerítő jellegű tájékoztatást is, amelyet kaptunk. Tisztelt Fedák miniszterasszony, nagyon fontos kérdéseket említett, mint például a demográfiai kérdések, a családon belüli erőszak, a családi, és a, családi élet és a munka összeegyeztethetősége férfiak és nők esetében is. Tehát tegnap ugye a foglalkoztatási szakbizottságban már lehetőségünk nyújt egy eszmecserére, visszatérnék arra a témára, ami leginkább közel áll hozzám, ez pedig az anyasági szabadság tekintettel arra, hogy én vagyok a jelentéstevője ennek a, ennek a jelentésnek. Megállapíthattuk, hogy nagyon komoly elvárások fűződnek ugye ahhoz a munkához, amelyet majd a lengyel elnökség véghez visz. Nekem is volt már lehetőségem arra, hogy a miniszterasszonynak, illetve az államtitkár asszonynak is jelezzem, hogy nagyon sokat várunk el a lengyel elnökségtől, hiszen Lengyelország azt hiszem, hogy némileg többet elvárhat a tanácstól, főleg, ha figyelembe vesszük azt, hogy a közelmúltban változtatásokat hajtott végre a vonatkozó jogszabályokban. Szeretném megerősíteni még egyszer, hogy készek vagyunk arra, hogy együtt megoldást találjunk, és ebben a tekintetben szeretnénk majd egy szóbeli kérdést intézni a tanácshoz, vitával egybekötve, hogy megerősítsük, támogassuk a lengyel elnökséget, és a polgárok felé, az állampolgárok felé jelezzük azt, hogy ez a kérdéskör folyamatban van, nem álltunk le, és hogy számítunk az eredményekre és reméljük, hogy az informális tanácson lehetőség nyílik majd arra, hogy konszenzus alakuljon ki, és reméljük, hogy ez a téma megfelelő irányba halad majd. Köszönöm. Oh. Köszönöm, most pedig megadom a szót Strezsileszke asszonynak, két percben parancsoljon. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Dziękuję serdecznie obu Paniom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a miniszterasszonyoknak a beszámolójukat. Nagyon pontosak voltak, nagyon lényegbe vágóak voltak a lengyel elnökséggel kapcsolatosan. Eszterele asszony, biztosíthatom önt, hogy a lengyel képviselők az Európai Parlamentben kiállnak az anyasági szabadság mellett, ugyanis Lengyelországnak sokkal jobb törvénye van már ezen a területen, mint amit az irányelv előír, és remélem, hogy kompromisszumot tudunk kialakítani az elnökség során, és az Európai Parlament gratulálhat Lengyelországnak. Fedák miniszterasszony, Ön beszélt az anyasági szabadságról, de mi történik abban az esetben, ha adoptálnak gyermekeket, mert én szóvivője vagyok egy olyan alapnak, amely gyermekeket adoptál, tehát olyan családok, párok, amelyek nem, amelyeknek nem lehet gyermeke, adoptálnak. Na most az adoptáció esetében lehetne valamit harmonizálni esetleg a tagállamokban? Fedák asszony, a lengyel elnökség szándékozik e növelni a nők számát a munkaerőpiacon. Itt a paritásra, a kvótákra gondolok, például a vállalatok esetében. Radiszewski hogy egyre több nő dolgozzon a vállalati igazgató tanácsokban. Aztán azt is tudjuk, hogy a sport terén vannak olyan nők, akik kevesebb pénzt kapnak ugyanazért a sport teljesítményért, mint a férfiak. Köszönöm szépen. Nagyon nagy öröm számomra, hogy meghallgathattam önöket. Nagyon nagy figyelemmel hallgattam önöket. A lengyel, dán és ciprusi elnökségek során nagyon sok olyan témával foglalkozunk majd, mint az anyasági szabadság, az oktatás, a nevelés, az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód, és így tovább, ami a szegénység megszüntetését és csökkentését illeti. Szeretném tudni, hogy a lengyel elnökség mit gondol erről a témáról, aztán gondolkodunk ugye a bizottság szintjén a nyugdíjak reformjáról is, természetesen nagyon fontos a megoldani ezt a problémát, ugyanis nagyon nagy a szegénység bizonyos területeken, oda kell tehát figyelni, tehát nem jó, hogyha a következő évszázadban csak szegény nők fognak dolgozni, ami a 2004-es irányelvet illeti, pontosan a március elsőjei döntéssel kapcsolatosan milyen follow-upot képzelhetünk el az irányelv terén. Ugye a magyar elnökség most fejezte be a munkáját, nagyon nagy öröm számomra, hogy az integratív elnökségről beszélnek, erre komolyan szükség van Európában, és ebbe beveszik természetesen nem csak a családokat, remélem, hanem a nőket is, mi, és mint magyar szeretnék önöknek nagyon sok sikert kívánni nőknek. Nekünk nagyon nagy ambícióink vannak, hogy az Európai Parlament is támogatja önöket. Köszönjük a meghívásokat, és biztos, hogy a lengyel elnökség ugyanúgy fog dolgozni, mint az Európai Parlament. Köszönöm szépen. Köszönöm, Gurvai asszony. Most pedig Böszkúrt asszony kapja meg a szót, parancsoljon. Thank you, Chair. Uh, thank you for your... asszony, köszönjük a bevezetőt. Három kérdésem van. Az első a horizontális antidiszkriminációs irányelvről szól. Én vagyok a szociáldemokrácia, demokrata frakció, révében, frakció nevében az előadó, és mivel olyan emberekről van szó, akik Lengyelországban is élnek, idősek, fiatalok, Eh, akik eh, vallás eh, fogyaték alapján megkülönböztetnek, milyen lépéseket terveznek elnökségük során a horizontális irányelvek terén. Nagyon fontos, hogy Lengyelország megmutassa elkötelezettségét ezekben a kérdésekben. A második kérdésem az áldozati csomagról szól. Önök is említették a bevezetőben a nők elleni erőszakot. Azt szeretném megkérdezni önöktől, hogy a, foglalják bele a női nemi szervcsonkítást, és tegyék ezt a napirendre előkelőbb helyre, mert ezek olyan kérdések, amelyek az egész Európai Unióban szakpolitikát kívánnak meg. A harmadik kérdésem pedig a magas szintű beosztásokhoz való hozzáférést illeti, önök is említik. Nagyon támogatom, nagyon fontos kérdés ez, mivel Lengyelország 2010-ben eh, az európai eh, futballbajnokságot is, eh, is hadott Az a kérdésem, hogy önök tudják-e, hogy a magas beosztásokban, a női, a, a futball vezetőségekben és az olimpiai bizottságban nincsenek nők. Kérem, hogy tegyék a napirendre, hogy ezekben a beosztásokban is több nőt találhassunk. Az utolsó megjegyzésem pedig a következő. A kongresszuson lesz egy workshop arról, hogy hány nem van. Az én kérdésem nagyon konkrét. Vajon trans, transgender kérdéseket is meg akarnak majd beszélni ezen a konferencián? Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig Papadopoulos asszony kapja meg a szót. Thank you, Mrs. President. I wish every success to the... Köszönöm szépen. Nagyon sok sikert eh, kívánok eh, az elnökségi triónak, Lengyelországnak, Dániának és hazámnak is eh, és remélem, hogy a nemek közti egyenlőség kérdését elő tudják mozdítani. Először is a nemzedékek közti szolidaritásról szeretnék kérdezni. Nagyon örültem annak, hogy ezt prioritásként kezelik és szeretnék konkrétabb lépéseket is megtudni arról, hogy hogyan kívánják ezt elérni, tehát a nemzedékek közti szolidaritást. Ez volna az első kérdésem. A második kérdésem pedig a nemzetközi kérdésekre vonatkozik. Ha jól tudom, akkor fenntartás nélkül Lengyelország elfogadott törekvési platformokat, mint a pekingi platformot. Szeretném tudni, hogy ahogyan azt az ENSZ követő szervei megkövetelik, miért nem fogadja ezt el Lengyelország? És a harmadik kérdésem a kormányzati stratégiával kapcsolatos. Van-e lengyel kormányzati stratégia, nemzeti terv a nemek közti egyenlőség előmozdítására? Ha nem, akkor mikorra tervezik ezt? Köszönöm. Van Nagyon szépen köszönöm, most pedig Siminez, Jiménez asszony kap szót, parancsolj. Eh, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a lengyel elnökségnek is eh, a kitűnő állásfoglalását azon kihívásokról, amelyeket eh, megcéloznak a következő hat hónap során. Láttam, hogy gyakorlatilag az összes olyan kérdést érintették, amely fontos számunkra, és amelyen kérdésekkel foglalkozunk, és nagy megelégedéssel hallgattam, hogy felkívánnak lépni a nemek közti erőszak ellen is. És ami pontosan ezt a kérdést illeti, ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy hogyan kívánja a lengyel elnökség az áldozatok védelmi határozatát előmozdítani, mert ezen jelentésnek én vagyok az előadója. Decemberben a parlament ugye ezt jóvá hagyta, megpróbálta jóvá hagyni, és most kaptunk mandátumot arra vonatkozóan, hogy a második olvasatba lépjünk át. Szeretném tudni, hogy a tanács mikor kezdi meg a trialógus munkálatait e tekintetben, mit tervez a lengyel elnökség erről. Köszönöm. Köszönöm, Jiménez asszony. Most pedig megadom a szót Nevelavó asszonynak parancsoljon. Ďakujem vám pekne. Vážená pani ministerka, naozaj veľmi ambiciózne... Köszönöm. Köszönöm. Elnök asszony, meghallgattuk a különböző előadásokat a miniszterektől, és a nemek közti egyenlőség kérdése volt az egyik téma, a munkaerőpiaci helyzet, a bérezés. Konkrétumot nem hallottunk ezzel kapcsolatban, szeretném tudni, hogy mit terveznek, konferenciák, szemináriumok, szeretném tudni, hogy az elnökségi fél év során pontosan mit szeretnének megtenni ezen a területen. A második kérdésem pedig a családi tervezés, a családtervezés a reproduktív egészségre vonatkozik. Említette a fiatal nők ö, szexualitását, és azt szeretném tudni, hogy ha ez egy probléma, akkor ezt nevén kellene nevezni, hiszen egy konzervatív országban, ahol az abortusz még mindig tilos, érdemes lenne megfontolni, hogy hogyan tudnának előrelépni ezen a területen. Ugyanakkor ezt nem említette, és egy kis tanács lehetne talán az, hogy az iskolákban a képzést elő lehetne mozdítani, talán már a gyermekeknek el lehetne magyarázni, hogy hogyan lehet egy nem kívánt terhességet elkerülni. Én minden esetre sok sikert kívánok önöknek, és bízom abban, hogy elérik céljaikat, és néhány hónap múlva szeretném meghallgatni, hogy mit értek el. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Linkevics asszonynak. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju abiems ministrėms iš tiesų už. Köszönöm szépen. E, nagyon érdek, nagy érdeklődéssel hallottam a következő hat hónap prioritásának bemutatását. Örömmel hallottam, hogy Lengyelország konkrét lépéseket tervez nemek egyenlőségének kéréseben. Amikor elolvastam az elnökség programját, abban még nem láttam ezt. A múltban e, lehetőségem nyílt egy, együttműködni Fedák miniszterasszonynal, és nagyon sok sikert kívéne, kívánok neki munkájában. Azt szeretném ha a miniszterasszonytól megkérdezni, hogy van-e konkrét terve arra, hogy miként lehet a nők és férfiak közötti nyugdíjkifizetések egyenlőségét megteremteni. Hiszen e, akik nyug, alacsonyabb nyugdíjat kapnak, azok a szegénység csapdájában esnek, e, terveznek-e valamiféle intézkedést? Második kérdésem, azt olvastam, hogy Lengyelország nagyon sok figyelmet e, szentel a magánélet és a munkavégzés közti harmonizációnak. Mit terveznek annak érdekében, hogy a nők dolgozni is tudjanak, és kiegyensúlyozott magánéletük legyen. A harmadik kérdésem, konkrét intézkedésekre van szükség a gyerekek szegénységének ellen, hiszen a gyerekek szegénysége olyan szintet ér el, amit egyszerűen nem tudunk kezelni végül, pedig Lengyelországnak a leg, leg, legsob, legtöbb sikert szeretném kívánni, hogy lezárhassák az antidiszkriminációs irányelv munkáját. Köszönöm szépen. Most pedig Záborszka Oszány kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm a lengyel elnökség bevezetőjét is az, arra szeretnék reagálni, amit Papadopuló asszony mondott. Említette, hogy a nők számára meg kellene könnyíteni a munkaerőpiacra való belépést, főleg ami az idősödő nőket illeti. Jelenleg a gazdaság és a pénzügyi válság közepette egyre inkább növekszik a munkanélküliek száma, és mindenek előtt a nőket sújtja ez a helyzet, főleg azon nőket, akik a nyugdíjkorhatárhoz közeledve elveszítik állásukat. Említette, hogy egy nemzedéke közti szolidaritásra van szükségük a nőknek. Úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan nő is van, aki a nyugdíj korhatár előtt a saját szüleiről gondoskodik, vagy akár nagyszüleiről gondoskodik. Szeretném tudni, hogy a lengyel elnökség az aktív öregedés évének jegyében megfontolja azt, hogy talán hivatalosan is el kellene ismerni, hogy az idősek ápolása családon belül szintén munkának minősül, és ezt munkaként kellene elismerni és ebben a, ebben a tekintetben természetesen megfelelő javadalmazásban is kellene részesíteni azokat, akik az időseket ápolják, és a nyugdíjba ezt be kellene számítani, mert ez a nyugdíjkorhatárhoz közeledve ez nagyon sok nő anyagi helyzetén javítana. Ezen nők gyakran munkanélküliek és szociális kirekesztésben is részesülnek. Köszönöm, Závoszka asszony, és mielőtt megadom a szót a meg, meghívott vendégeknek, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Szeretném tudni, hogy van-e még kolléga, akinek kérdése van, amit föltenne. Ha nem, akkor vendégeinkhez fordulok. Először is kérem, hogy Fedák miniszterasszony válaszoljon. Nyolc percünk van mindkettejük számára, hogy minden kérdésre válaszolhassanak. Parancsoljon Fedák miniszterasszony! Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim Państwu za zadanie. Merci beaucoup. Köszönöm szépen a kérdéseket. Sajnos 8 perc nagyon kevés a válaszadásra, mert nagyon sok kérdés volt, azonban megpróbálom osztályozni, csoportosítani a kérdéseket, mert azért vannak olyan kérdések, amelyek egy kicsit átfedik egymást. Nagyon sok kérdés foglalkozott az anyasági szabadság rosszoló irányelvvel. Ez egy olyan irányelv, amely úgy látszik nagyon érdekli ezt a bizottságot és tagjait. Esztella asszony elmondta, hogy nagyon nagy elvárásai vannak, és azt várja, hogy az lengyel elnökség előre halad majd az irányelv mm, terén. Azt hiszem, hogy Lengyelországban nagyon sok mindent értünk el már az anyasági szabadság terén. Mellesleg meg is hosszabbítottuk az eredeti időtartamot, és fokozatosan növekszik minden évben a, ez az idő. Bevezettük, ahogy mondtam, az apasági szabadságot is. Azonban a lengyel elnökség számára foglalkozni ezzel az irányában nem lesz egy könnyű feladat. Az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt bizonyos területeken, és természetesen ebbe a sorban mi is beállunk, és tudjuk azt, hogy az európai szociális politika fejlesztés szempontjából ez a dosszié nagyon fontos. Konzultációk lesznek, tárgyalásaink lesznek a, ezt a problémát illetően, ez, erről az irányelvről konzultálni fogunk minden érintett féllel, a bizottsággal, a parlamenttel, és el fogunk gondolkodni, hogy mi is lehetne a legjobb módja annak, hogy ezt a dossziét tovább vigyük. Még egyszer szeretném aláhúzni, kiemelni azt, hogy az utóbbi időszakban ez a rendszer a tagállamokban javult. Annak ellenére, hogy a rendszerek nagyon különbözőek a tagállamokban, Október 20-án, 21-én Varsóban lesz majd egy konferencia a témát illetően, és megpróbálunk majd konzultálni és eszmét cserélni az irányelvről. Reméljük, hogy mi is előre haladunk majd az elnökségünk során a témában konzultációink lesznek, és munkatalálkozók lesznek azzal kapcsolatosan, hogy az érintett felek hogyan is gondolkodnak a témáról. Nem csak szervezeti különbségek vannak, hanem természetesen pénzügyi téren is különbségek vannak. A, az a véleményünk, hogy ezen irányelven való munka során képesek leszünk majd olyan megoldásokat javasolni, amelyek diversifikáltak, sokrétű megoldások lesznek, tiszteletben tartva az európai rendszerek sokrétűségét is az anyasági szabadság terén. Azonban ebben a dossziéban mindenképpen fontos az, hogy rugalmasan álljanak a témához az érintett felek. Természetesen szeretnénk egy kompromisszumot kialakítani, és a parlament, az Európai Parlament rugalmasságára is számítunk. Ami a az adoptálással kapcsolatos kérdést illeti, és hogy az adoptáló szülők is élhetnek-e a az anyasági vagy apasági joggal. A mi jogszabályunkat módosítottuk, és a módosítás során a két típusú anyasági szabadságot harmonizáltuk. Ami pedig ezen irányelv munkájával való befejezést illeti, tehát hogy megtaláljuk a megfelelő megoldásokat, hát el kell mondani, hogy mindenképpen szükség lesz arra, hogy hogy vala, valamikor lezárjuk ezt az irányelvet, de meg is kell oldani a konkrét problémákat a tagállamokban. A családban elkövetett erőszakkal kapcsolatosan ugye nagyon sok sokáig a jó tapasztalatokat vettük alapul a különböző reklámkampányokban is, és mindent meg fogunk tenni a jövőben is, hogy tudatosítsuk az emberekben ezt a problémát. a célkitűzéseink nagyon fontosak ezen a téren is. Ami pedig a nők részvételét illeti a munkaerőpiacon. Megpróbálunk majd néhány formális dossziéval foglalkozni a tanácson belül, például a szakmai és a családi élet összeegyeztetése is az egyik ilyen dosszié. Meg kell könnyíteni a családi élet és a szakmai élet tehát a nők számára. Itt is különböző megoldásokat kell találni, például a gyermekek őrzésével kapcsolatosan, szeretnénk mindenképpen az egyenlőséget megvalósítani a munkaerőpiacon. Aztán volt kérdés a vállalkozó nőkkel kapcsolatosan is. Az utóbbi négy évben nagyon sok projektet dolgoztunk ki a nők vállalkozásait illetően. A projektek kidolgozásához természetesen finanszírozásra is szükség volt, nagyon fontos gazdasági kezdeményezéseket kezde, indítottunk, de természetesen itt hitelekre van szükség, pénzügyi eszközökre van szükség. A tevékenységünk során szeretnénk foglalkozni a pénzügyi területekkel is. Természetesen fontos garantálni a szegénység megszüntetését a nők számára, az idősödő nők számára. A zöld könyv az idős személyekről, a nyugdíjakról már ismeretes, és ez a munka lassan le is zárul. Ebben a zöld könyvben nagyon fontos dolgokra mutatnak rá, Például, hogyha a nők otthon dolgoznak, akkor esetleg jogaik vannak valamilyen pénzügyi jutatásra. Az Európai Bizottság az októberben fogja ezt a zöld könyvet bemutatni, és mi magunk is folytatjuk majd ezt a munkát a zöld könyv kiadása után. Lengyelország az elnöksége során hogyan is szándékozik megvalósítani az Európa 2020-as stratégiát. Erről is nagyon sok kérdés volt. Felvetették az esélyegyenlőséget a munkaerőpiacon, de beszéltek a szegénységről is. Intenzív munkát szeretnénk majd folytatni a különböző európai intézményekkel és a tagállamokkal, hogy a célkitűzéseinket megvalósítsuk, mert ezek nagyon fontos célkitűzések. Dolgozni fogunk, együtt fogunk működni a különböző kezdeményezések terén, az európai együttműködési kezdeményezés is nagyon fontos a szegénység elleni harcban, aztán a területi koherencia biztosítása is egy fontos téma. Lesz egy európai platform, egy egyezmény a szociális kirekesztettség és a szegénység témájában. Ennek során szeretnénk az e, Európa 2020-as stratégiával is foglalkozni, a szegénység csökkentés is alap cél a tagállamok számára a stratégiának egyik alapelve. Figyelembe véve ezen tevékenységeket, szeretnénk majd néhány fontos javaslattal is élni különböző területeken. Nagyon sok kérdést tettek fel a diszkriminációval kapcsolatosan a nemek szintjén, aztán a szexuális reproduktív jogokkal kapcsolatosan számos jogszabály létezik Lengyelországban, amelyek foglalkoznak ezekkel a témákkal, és nem mindegyik az európai közösségi jog átültetése, hanem vannak kimondottan lengyel jogszabályok. Remélem, hogy válaszoltam a kérdésekre. A asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Zapytam, illen a minut? Hány percem van még? Hat perc. Elnézést, hogyha nem tudok minden kérdésre válaszolni, akkor azért megpróbálok a legtöbb témára kitérni. Az első a reproduktív egészség és reproduktív jogok. Ez tagállami jogosultság, tagállami hatáskör, Számos vita zajlott arról, hogy frissíteni kell a jogszabályokat, de be, meg kell gondolni, hogy ez egy állampolgári projekt, az állampolgáraknak joga van eh, javaslatokat benyújtani. Lengyelországban tízezer ember aláírására van szükség ahhoz, hogy egy javaslatot benyújtassanak. Először vitát folytatnak, és ez a kérdés természetesen nagyon erős érzelmeket vált ki, morális kérdés. Október 10-én választásokat tartunk Lengyelországban, és azelőtt ne, valószínűleg a jogi munkát nem tudjuk lezárni a következő mandátum periódusban folytatjuk majd ebben a munkát. Vannak javaslatok, amelyekkel foglalkozunk az abortusz kérdésében, és azt a vitát folytatni szeretnénk. Ami a reproduktív jogokat illeti, Lengyelországban minden nőt védelem él, védelmet élvez terhességes során, szociális biztonság, társadalombiztosítási biztonság, emellett a munkahelyen is védett körülményeket élvezhetnek, támogatjuk azokat a nőket, akik otthon akarnak maradni. Nagyon sok nő számára nagyon nehéz az, hogy orvoshoz forduljon és úgy kapjon ellátást. Sokan vannak, akik merrákban meghalnak, anélkül, hogy orvosi ellátást kapnának. Azt tervezük, hogy azt próbáljuk megvizsgálni, hogy miként lehet hat, hatékonyabb segítséget nyújtani ezeknek a nőknek, és változtatást elérni ezen a területen. Azt szeretném elérni, hogy minden jogi előírás e, minden emberhez eljusson. Jak inne osoby dyskryminowane, bo my już w pełni implementowaliśmy prawo europejskie w tym zakresie. Ami a homoszexuálisok kérdését illeti, Lengyelországban megfelelő szabály rendelkezik a jogaikról, és abban az esetben, hogyha a diszkriminációt szenvednek el homoszexuálisok, akkor mindenképpen jogorvoslatot kell kapniuk, sőt, anyagi orvoslatot is. És, a, és más csoportok is kaphatnak állami támogatást annak érdekében például, hogy a szervezeteiket működtessék, például a homoszexuálisok is, ami pedig egy kormányprogramot érint Lengyelországban, amely a nők és a férfiak egyenlőségével foglalkozik. Hát még nincs ilyen programunk, tehát ez a kérdés volt, hogy van-e ilyen, nincs ilyen programunk, de nem sokára be fogunk vezetni egy új programot. Szeretnénk Mm, szeretnénk megvalósítani a jó kormányzás szabályát is, szeretnénk képezni tisztségviselőket, állami tisztségviselőket szeretnénk kiképezni annak érdekében, hogy a megfelelő elemzéseket képesek legyenek elvégezni különböző területeken. Ahogy már mondtam, Lengyelország történetében első alkalommal került arra a sor, hogy a kormány finanszírozza a homoszexuálisok csoportját is, tehát állami pénzből régebben csak a magánszektor finanszírozhatta a homoszexuálisok csoportját. Most már az, a Krakói Egyetem foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, különböző aspektusai vannak a kérdéseknek. Be fogunk vezetni majd egy mutatót az esélyegyenlőség és a nők férfiak közötti egyenlőség témájában minden minisztériumban, és szeretnénk jó megoldásokat találni a felmerülő problémákra. Még röviden, ami az egyenlő bánásmódot illeti a férfiak és a nők között, a munkahelyeken, a munkaerőpiacon. Minnyáján tudjuk azt, hogy a nőknek sok esetben nagyon alacsony a nyugdíja. Éppen ezért a munkáltat barátokkal létrehoztunk egy weboldalt a vállalkozók számára. Részt vesznek ebben a munkában a nagy vállalkozók is, a nagy vállalatok is, és előmozdítjuk a jó tapasztalatokat ezeken a területeken. Mondjuk egy kis vállalkozó, egy mikrovállalkozó nem ismeri a jogszabályokat, vagy nem tudja, hogy milyen jogai vannak, tehát ők is meg fogják kapni a megfelelő információkat. Aztán egy pán-európai téma lesz egy úgynevezett fehér szallag, amelyet alkalmazni szeretnénk a nők elleni erőszak érdekében, és lesz majd egy olyan nap, amelyet Lengyelországban a nők elleni erőszak napjának fogunk kinyilvánítani, mert az erőszak nem elfogadható sem a családban, sem a munkahelyen. Még megengedi, hogy egy kicsit folytassam, elnök asszony, igen. Tehát akkor még egy kérdésre visszatérnék Lengyelországban. Az egyházaknak, a vallásnak nagyon nagy súlya van a lengyel emberek életében. Ma sokszor beszélünk a nők elleni erőszak negatív aspektusairól, vagy pedig a hátrányos helyzetűekről, vagy a nőkről, az idősekről, és így tovább. Én egy vallás felekezet ti csoportban dolgozom, és az a feladatunk, hogy mind, Lengyelországban minden felekezet, minden ö, egyház vegyen részt novemberban a nők elleni erőszak napján. Ne csak a katolikusok, hanem a zsidók is, a muzulmánok, az evangélikusok, mindenki vegyen részt. Hogyha ez sikeres lesz, akkor a családban biztos, hogy csökkenni fog az erőszak. Én felhívtam a polgárokat arra is, hogy beszéljenek a munkáltatóikkal, hogy értsék meg a munkáltatók is azt, hogy a nők jól dolgoznak, és megéri foglalkoztatni a nőket. Továbbá azt is szeretnénk, hogy a vállalkozók válasszák szét a szakmai életet és a vallásos életét. Tiszteletben kell tartani a jogszabályokat, és nem szabad diszkriminálni. Köszönjük vendégeinknek. Nagyon sajnálom, hogy kifutottunk az időből, de hát nagyon nagy érdeklődés övezte a előadásokat, sok kérdéset kaptunk. Örömmel várjuk az együttműködést, és nagyon sok sikert kívánunk Önöknek ebben a nagyon fontos munkában. Köszönöm szépen jelenlétüket. continue and... Folytassuk a ülésünket. Most pedig az ötös napi rendi pontnál tartunk. Az elnök közleményei a koordinátorok ajánlásairól. A koordinátorok június 22-i üléséről eh, születtek döntések, a feljegyzések az önök eh, dossziéjában megtalálhatóak. Ha nincsenek kifogások, akkor eh, a határozatokat elfogadottnak tekintjük. Bauer asszony parancsoljon. Thank you very much. Um, I've... Köszönöm szépen. Egy kérésem van. Könyörögnék a kollégáknak, hogy juttassák vissza a Victims Package anyagát a koordinátorok ülésére, mert a koordinátorok ülésén azt kértem, hogy kapcsolják össze az IPO-t, az IPO-t, a, a jogalkotási javaslattal, amely a védelmi intézkedések kölcsönös elfogadását célozza annak érdekében, hogy minden védelmi intézkedés elfogadó tagállam részesüljön a mechanizmusból. Ahogy mindenki félreértette, ez az áldozatok jogairól szóló irányelvhez kapcsolódott, és úgy tűnt nekem, hogy nem megfelelő döntés született. Egyfelől Azóta javaslatom, hogy két jogszabályt kapcsoljunk össze, amelyek egymást kiegészítik. Döntés született két másik jogszabályról, tehát az, arra kérem önöket, hogy adják, juttassák vissza ezt a koordinátori ülésre, és gondoljuk újra ezeket a döntéseket. Köszönöm szépen, Bauer asszony. Kérés van, született tehát, hogy az koordinátori ülések döntését módosítsuk. Azt szeretném hozzátenni, hogy nem történt félreöltés egyértelmű döntés született a koordinátori ülésen, de a szabályzat szerint ha kifogás van a koordinátori határozat ellen, akkor a szabályzat egyértelműen elmondja, hogy a bizottságnak az a feladata, hogy szavazzon erről a határozatról, és hogyha többség születik, amely kifogásolja a határozatot, akkor a kérdést újabb koordinátori ülésen megvitatják. Most pedig rátérünk a szavazásra a koordinátori ül- ülés jegyzőkönyvéről, június 22-éről volt szó, a, az áldozati csomagról. Felteszem a kérdést, hogy azok, akik úgy gondolják, hogy a koordinátori ülés döntése eh, továbbra is érvényes maradjon, kérem emeljék fel a kezüket most. Azok, akik a javaslatot támogatják, hogy kifogás van a döntés ellen, most emeljék fel a kezüket. Köszönöm szépen megszavaztuk, és ennek az az eredménye, hogy 13 képviselő megszavazta, hogy a koordinátori haza, haza, határozat érvényes legyen, 10 pedig a kifogást szavazták meg. A bizottság tehát úgy döntött, hogy a koordinátori 20, június 22-i döntés továbbra is érvényben maradjon. Då går vi vidare på dagordningen. Folytatjuk a napirend szerint. Megkezdjük a szavazást. Több témában is kell szavaznunk. Sezsileszka asszony jelentésével kezdjük, amelyik a napirenden a nyolcas számot kapta, új készségek és munkahelyek menetrendje. Parancsoljanak! Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja wiem, że mamy opóźnienie, więc bardzo króciutko chciałam serdecznie... Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudom, hogy késésben vagyunk, de nagyon röviden el szeretném mondani a következőket. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek az együttműködését, az árnyékjelentéstevőknek is. Köszönöm a benterjesztett módosítóindítványokat. Remélem, hogy ez a véleménytervezettet elfogadjuk, és remélem, hogy mindenki egyetért vele. Köszönöm. Dogovit. Köszönöm, akkor megkezdjük a szavazást. And we start with compromise number. Kettes kompromisszummal kezdjük. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette? Ellene? tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most az ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kin, most pedig a kilences kompromisszum következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 14-14 arányban. Most rakja be a kártyáját, és szavazott már? És ellene szavaz, tehát elutasítottuk. Ön pedig mellette szavaz, még akkor is elutasítottuk. 12-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 14-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. So it's closed. Lezártam a szavazást, és úgy tűnik, hogy elfogadtuk 17 igen, 14 nem arányában. Most pedig következik a We have counted. Megszámoltuk. We have counted, Mrs. Costa. You have... Beszámoltuk Costa asszonyt, ön is szavazott. A 14-es módos, módosítást tehát elfogadtuk. Térjünk rá 18-as módosításra mellette, 18-as, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezt ellenőrizni kell, a 27-est, megnyitom a szavazást, egyet szavaztak a szocialistáknál. A szocialistáknál az egyik pótag nem szavazhat. Most már megfelelő rendben van. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es. Ki van mellette? A második részről szavazunk csak. 29-es második része. Ki van mellette? 29-es. Ki van mellette? EPP e has all... A néppárt részenkénti szavazást kért, a második részről van szó. Kérem, a 29-esről szavazunk, a második részéről, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás. Szerintem ezt elfogadtuk. Ellenőrizzük a 29-es második részét, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadottuk. 32 mellette ellene ez oka fogyott, tehát akkor a 36-osal folytatjuk. Ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 35 ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 37 ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 38-as ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. A 41-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 43-as. Ellenőrizzük a 42-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 43-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig az egyes módosítás következik. Bocsánat, az egyes kompromisszum. Ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük a hetest, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-14 arányában. 8-as számú mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 8-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-15 arányban. Ön nem szavazott, de igen, ezt elutasítottuk. 9-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a végső szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk Can you take off the because it makes noise for it? Yeah. yeah. vidare till nästa. Folytatjuk a következő szavazással, mégpedig egy jelentéssel a nyugdíjkorhatárhoz közelítő nők helyzetéről. Átadnám a szót Bauer asszonynak eh, foglalja össze, miért megkezdjük a szavazást. Bauer asszony, parancsoljon. Bauer asszonynak megadtuk a szót, hogy van-e bármi mondani valója, mielőtt megkezdjük a szavazást a jelentésről, a nyugdíjkorhatároshoz közelítő nők helyzetéről. Parancsoljon! Not really, thanks. Igazából nem szeretném ezt kiegészíteni, csak az árnyék jelentéstevők véget, illetve azok véget, akik ugye módosító indítványokkal javították ezt a tervezetet. Nos, úgy gondolom, hogy elég észszerű kompromisszumokat sikerült elérnünk, úgyhogy szavazhatunk. Köszönöm. Köszönöm, Bauer asszony, és akkor kezdjük is a szavazást. Először is a 21-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 24-es mellette, ellenőrizzük a 23-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. Következik a 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a négyes kompromisszumos indítvány következik, és egy szóbeli módosítás vonatkozik a négyes kompromisszumra. És ez a következő lenne meg szeretné változtatni a financial viability-t to healthcare, ehelyett affordability to care szerepelne ebben. Nincs ellenvetés? Nincs. Rendben, úgyhogy akkor szavazhatunk a négyes, az ötös, a négyes kompromisszumos indítványról, mondja az elnök, ezzel a szobra kiegészítéssel, tehát a négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Mhm. 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 49-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-est visszavonták, úgyhogy következik a 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 69 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 71-es két részben, az első rész következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész 71-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 72-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 73-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig 74 mellette, itt is van egy szóbeli módosítás, igen, igen, ugyanaz, mint a négyes kompromisszum, Tehát a financial viability on healthcare helyett affordability of care szerepelne, nincs ellenvetés, úgyhogy ezzel a kiegészítéssel szavazunk. 74 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 76 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 70 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 78 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 81 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es fogyottá válik 83-as, mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt jobb, ha ellenőrizzük. Elutasítottuk, de azért inkább ellenőrizzük, mert nehéz volt megállapítani, tehát a 83-as. Kérem mindenki szavazzon, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És valóban elutasítottuk. 84 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 85 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 86-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 87-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk és most a 90-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 91-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És a 92-es két részben, az első rész következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93-as, ellenőrizzük, rendben, a 92-es második részéről szavazunk. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. Most pedig a 93-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És a 94-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos, két részben, az első rész mellett kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes, ellenőrizzük a kilencest. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenhármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizennégyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És most a 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk és végezetül a hármas kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És a végső szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És az eredmény elfogadtuk, és gratulálok Bauer asszonynak az eredményhez. And now we vote. Most pedig folytatjuk a szavazást a következő napirendi pontról, melynek címe egy zöld könyv kihívásból lehetőség az Európai Uniós kutatás és innováció finanszírozás közös stratégiai kerete felé az előadó bizottságunk részéről. Tomszen asszony, szeretném megkérdezni, hogy van-e bármiféle mondani valója, mielőtt megkezdjük a szavazást. Parancsoljon, akkor meg tudjuk kezdeni a szavazást. Mrs. Powell! Mrs. We vote in blog. Blogban is szavazhatnánk esetleg? Any objections? Van ellenvetésük a javaslat ellen, hogy blogban szavazzunk? Nem, hát tehát akkor muszáj szavaznunk, igen, tehát volt ellenvetés. Uh, Mrs. Janukadakis, could we take the... Kadakis? Akkor az első hat kompromisszumot blogban szavazhatjuk? Nem. Jó, akkor nem. Akkor szavazunk egyenként. Thank you. Now I have it. So we start vote. Tehát akkor elkezdjük a szavazást. Egyes kompromisszum mellette, ellenne tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, négyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, ötös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hatos kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a négyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, következik a hatos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hetes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 23-as és a 24-es. Okay. okay. So we vote. Tehát a 23-asra szavazunk, és a 24-esre mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A következő a 30-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 1-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 2-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 3-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A végső szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk Thomson asszonynak. And the next one. A következő Következő napi rendi pont egy fejlesztési bizottsági jelentés. A tulajdonjogok, a tulajdoni rend és a jólét megteremtése szerepéről, a szegénység felszámolása és a fenntartható fejlődés előmozdítása szempontjából a fejlődő országokban. Előadunk Kosta asszony, meg is adom neki a szót. Mindössze szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, a különböző francia frakciókból hozzájárultak a munkához, és szeretném jelezni azt, hogy ma, pontosan ma egy nagyon szép szeminárium volt a fejlesztés és a mezőgazdasági bizottságban, és e, ez a téma is felmerült a fenntartható fejlődés szempontjából, a víz szempontjából, és az Európai Parlament foglalkozik majd a jövőben még ezzel a témával, a Nőjogi Bizottság is foglalkozik a, ezekkel a témákkal a továbbiakban is. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani. Köszönöm szépen, Kossza asszony. Most pedig megkezdjük a szavazást. Az egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk többi itt okafogyottá válik, áttérünk. A 15-ös módosítóra mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, most pedig a 23-as következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 28-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, ezek után az egyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hatos kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, ötös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hatos mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hetes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Tízes módosító mellett ellen elutasítottuk. Ellenőrizzük le a tízes módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezt elutasítottuk. Most pedig a végleges, végső szavazás következik. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Gratulálunk Kosta asszonynak. Most pedig a nap utolsó szavazása következik. mégpedig egy vélemény, gazdasági politikai koordináció európai szemesztere, Előadunk Cornelissen asszony, meg is adom neki a szót, szeretném tudni, hogy van-e hozzáfűzni valója a szavazás előtt. Cornelissen asszony parancsoljon. Um, just, just very shortly. Csak nagyon röviden beszéltem az Econ előadójával ma, aki nyitott arra, hogy átvegye néhány javaslatunkat, és remélem, hogy gyorsan be tudjuk indítani a a szükséges döntéseket annak érdekében, hogy a FEM részt legyen, rész legyen az európai szemeszterben a parlamentben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Cornelissen asszony. Most megkezdjük a szavazást. Amendments number six in favor. Hatos módosító mellett ellentartózkodás elfogadva, hetes mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Most pedig a 11-es kapcsán van egy szóbeli módosítónk, Száborszka asszony részéről van -e ellenvetés, Pavanov asszony. Hát először látom ezt a szóbeli módosítót. Zaborszka asszony nem beszélt erről velem, és azt hiszem, hogy ez egy kicsit megváltoztatja, vagy félreviszi a, az értelmet, és ez más irányba mutat. Azt hiszem, hogy nem igazán megfelelő ez az szóbeli módosító ebben az esetben. Elva. Köszönöm, akkor a 11-es módosításról szavazunk a szóbeli módosítás nélkül. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Nem, ezt ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Látjuk, elutasítottuk. Négyes kompromisszum következik mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 14-es módosító mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük le. Jó, 14-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ez elutasítva tehát. 17-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 25-ös három részben az es, első részre szavazunk, tehát 25-ös első részre szavazunk, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk második rész mellett ellen tartózkodás, ezt le kell ellenőrizni, tehát a 25-ös második részét ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 25-ös harmadik részére szavazunk. És van egy szóbeli ö, módosító Zaborszka asszony részéről, van-e ellenvetés? Tehát a 25-ös módosító harmadik részeiben van egy szóbeli módosító, vannak ellenvetések? Igen, igen vannak. Akkor a 23 ötös harmadik részére szavazunk, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 1-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. E, jó, akkor az egyes módosítót leellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk ötös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a végső szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és, és elfogadtuk. Gratulálunk Corneliesen asszonynak. Alla Szeretném megköszönni minden kollégának, hogy részt vett a szavazáson. Most pedig folytatjuk. Következő napi rendi pontunk előtt várunk pár percet, Now we start again. Nu börjar vi igen. Och... Folytatjuk az ülést. Kérem szépen, ha megbeszélni valójuk van, azt folytassák a terem, termen kívül, mert mi folytatjuk az ülést. az Euró, a nők és férfiak közötti egyenlőséget előmozdító Európai Uniós szakpolitikák hozzájárulása a fiatalkori bűnözés elleni küzdelemhez. Um, saját kezdeményezésű jelentésünk előadója Anna Záborszká, meg is adom neki a szót, hogy vezesse be a vitát erről a e, jelentésről. Parancsoljon Záborszka asszony! Ďakujem pekne, pani predsednička, a zároveň... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előzékenységért, amiért ezt a napirendi pontot hajlandó volt előbbre venni, tehát amiért ezt most vitatjuk meg, ugyanis családi okokból kifolyólag holnap már nem tudok itt lenni a bizottsági ülésünkön. Most pedig eh, különböző európai szakpolitikákról szóló jelentések eh, vannak előttünk. A, például a fiatalkorú bűnözés elleni küzdelem az elsőnek a témája. Eh, nem szeretnék visszatérni korábban már lefolytatott vitákhoz, mert korábban már sok mindent megbeszéltünk. Ennél a dokumentumnál érdemes megjegyezni, hogy Számos olyan politika létezik, amely a nemek közti egyenlőségre összpontosít. Ezeket fel lehet használni a fiatalkori bűnözés, ezek fel lehet használni a fiatalkori bűnözés küzdelemhez. Itt nem pusztán olyan politikákról van szó, amelyek az esélyegyelőséget szolgálják, hanem olyan politikákról is szó van, amelyek a szociálpolitikához kapcsolódnak, illetve a képzéshez. Arra törekedtem, amikor a jelentést elkészítettem, hogy megnevezzem ezen területeket. Lehetséges lett volna persze sokkal többet is beleírni a bejelentésbe, de mivel az eljárási szabályzat erre vonatkozóan konkrét korlátokat szab, erre nem nyílt lehetősége. Ugyanakkor vannak bizonyos aspektusok, amelyeket a módosító indítványok keretében ki lehet egészíteni. Ahogyan kezdetben, úgy most ennél a jelentésnél is, a hivatalos EU dokumentumokból indultam ki. Nemzetközi szervezetek dokumentumait is alapul vettem, amelyeket ezen szervezetek különböző ülésein fogadtak el. Az ENSZ, illetve az Európai Parlament, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság különböző jelentéseire gondolok. Továbbá az Európa Tanács, illetve a Világbank dokumentumaival is foglalkoztam. Úgy próbáltam meg kidolgozni ezt a jelentést, hogy figyelembe vegyem a különböző tanulmányokat, vannak olyan tanulmányok is, amelyeket egyetemek, illetve civil szervezetek dolgoztak ki, de én megpróbáltam a lehetőleg objektívabb lenni, és megpróbáltam kizárni a vitatható véleményeket. Ez nagyon fontos a politikai irány miatt a parlament számára. Amikor legelőször beszéltünk erről a kérdéskörről, különböző hozzászólásokat hallgattuk meg a kollégák részéről. Az eredeti jelentésben a bűnözést nem definiáltuk kellőképpen. Most megpróbáltam a hivatalos dokumentumokban egy definíciót találni, és az egyetlen korlátozás, mint például ugye a minimál szabványok, illetve a minimális standardokra vonatkozó szabályozást az ENSZ dokumentumaiban találtam meg, és éppen ezért ezen kritériumok alapján próbáltam meg eljárni. Ez azt jelenti, hogy az ENSZ definíciója alapján jártam el, tehát itt egy fiatal szeméről van szó, és ugye megpróbáltam definiálni, hogy mi minősül bűncselekménynek, megpróbáltam kifejteni, hogy egy fiatal korú bűnöző egy olyan személy, aki egy bűncselekményt követett el. Egyidejűleg azt is meg kell jegyeznünk, hogy itt nem csak fiatalkorúakról van szó, nem csak ők követnek el a társadalom egészével szemben bűncselekményeket, hiszen más személyek ellen is bűncselekményeket követnek el. Gyakran merül fel ugye a fiatal gyermekek, a fiúk és a lányok elleni erőszak, gyakran nagyon súlyos bűncselekményekről beszélhetünk, csoportok által gyakorolt erőszakról, illetve megerőszakolásról, és ezen cselekmények hátterében gyakran az alkoholfogyasztás, illetve a kábítószerfüggőség áll. Éppen ezért, amikor foglalkozunk ezzel a témával, figyelembe kell venni azon körülményeket is, amelyek miatt a fiatal korúak ilyen bűncselekményeket követnek el. A Gazdasági Szociális Bizottság nyújtotta az EU-n belül a legjobb definíciót, mert ott a szociális tényezőket is meghatározzák, amelyek miatt ugye a fiatal korúak magatartása így vagy úgy alakul. Ezek befolyásolják a fiatal korúak magatartását, és én megpróbáltam felsorolni ezen kedvezőtlen helyzeteket, életkörülményeket, amelyek a bűnelkövetésre ösztönzik a fiatalokat. Továbbá megpróbáltam hangsúlyozni a család szerepét. A szociális szolidaritás, illetve az együttműködés fontosságát a család, a társadalom és az iskola között. Megpróbáltam bizonyos megoldásokat is feltárni, érdemes megfontolni azt is, hogy a tulajdonképpeni bűnekövetés kezdetén, illetve a fiataloknak a későbbire szocializációja során nem csak a szülőkre hárulnak komoly feladatok, hanem a tanárokra is. Ezért nagyon fontos, hogy megfelelő legyen az oktatás, a tanárok továbbképzése, valamint a tanárok és a család közti együttműködés is nagyon lényeges. Ez rendkívül fontos, amikor megfigyelhető a bűnelkövetésre vonatkozó hajlam első jelei, amikor ezen jelek megmutatkoznak. Nagyon fontos a fiatalok számára a későbbi élet alakulása szempontjából az, hogy a lehető legkorábban fellépjünk a bűnözéssel szemben. Említettem ugye már a családot és a az iskolát, illetve az ezekre háruló feladatokat, de ugyanilyen fontos a média is. Különösen az internet. És a különböző számítógépes játékok is említést érdemelnek, mert ezek közvetlenül bűncselekmények elkövetésére ösztönözhetik a fiatalokat. A múltkor a vita során több kolléga megemlítette, hogy a társadalom peremére szorult csoportok is nagyon fontosak. A társadalmi és anyagi problémáikból kifolyólag nagyon fontos ez a csoport, és ugyanennyire lényeges megemlíteni a bevándorlókat is. A különböző kisebbséghez tartozó személyeket, akik nagyon bonyolult szociális, gazdasági helyzetben élnek. Éppen ezért ezen csoportokon belül gyakran előfordul, hogy az ilyen csoportokban felnövő gyermekek bizonyos hajlamot mutatnak a bűnelkövetésre. Éppen ezért fontosnak tartom az éró toleranciát azon felnőttekkel szemben, akik a fiatalokat a bűncselekmények elkövetésére ösztönzik. Nagyon fontosnak tartom azt a feladatot is, amely a különböző intézményekre hárul. Egyrészt, ami a megelőzés és ami az átnevelés szerepét illeti. Nagyon fontosnak tartom továbbá a szocializációs programokat is, amelyeknek célcsoportjai a fiatalok. A kábítószer függőség elleni küzdelem is lényeges. mert ezen szerek gyakran azt eredményezik, hogy bűnökövető lesz az illető személy. Az erőszak megelőzése szempontjából hangsúlyt kell erre helyeznünk, és nagyon fontos a családon belüli nevelés, a nemzedékek közti szolidaritás. Én úgy vélem, hogy a generáció közti szolidaritás fontos a nagyszülők és az unokáik között. Fontos, hogy a nagyszülők pozitívan befolyásolhatják az unokáikat. És végezetül azt is szeretném még kiemelni, hogy a társadalom olyan körülményeket kellene, hogy teremtsen, olyan jogszabályokat kellene, hogy kidolgozzon, amelyek segítségével a szülők minél több időt fordíthatnak gyermekek nevelésére. Nagyon sok tennivaló van még ezen a területen. Fontos a családi életet és a munkát jobban összeegyeztetni. Lehetőséget kell teremteni a munkavállaló szülők számára, hogy gyermekeiket megfelelően elláthassák, tehát óvodákra, bölcsödékre van szükség, példaként tekinthetünk bizonyos európai országokra, ahol nagyon elterjedtek az óvodák és egyéb gyermekeket felgyelő létesítmények, kellő finanszírozás is szükséges persze, és kellő bérezést biztosítani azok számára, akik az ilyen létesítményekben dolgoznak. Tudom, hogy különböző aspektusokat kiegészíthetnék még ebben a jelentésben, de Cornelissen kollégának és Nikolaj asszonynak szeretnék köszönetet mondani, mert tőlük kaptam már az első szövegre vonatkozóan észrevételeket, és megpróbáltam ezeket beépíteni az anyagba. Köszönöm szépen a figyelmüket. És természetesen állok rendelkezésére, ha vannak kérdéseik. Nagyon köszönjük Závorszka asszonynak. Cornélisen asszony kért szót először, parancsoljon. Thank you, Mrs. Chair. Köszönöm, elnök asszony. Nem volt elég időnk arra, hogy alaposan megnézzük a jelentést. E, ilyen rövidebb lökésekben jött ez a jelentés. Láttam, hogy néhány változtatást eszközöltek a legutóbbi verzióban de nem olyan sokat. Mégis nem vagyok meggyőződve arról, hogy a nemek közti egyenlőség és a fiatalkorú bűnözésnek szoros a kapcsolata azon kívül, hogy van eltérés abban, hogy a női és férfi elkö, elkö, elkövetőket hogyan Eh, elkövetőkkel hogyan bánnak, illetve a férfinői áldozatokkal. A jelentés azonban nagyon széles körű, és kicsit meg is kavart engem. Amikor legutoljára erről beszéltünk, a koordinátorok ülésén is megbeszéltük, hogy hogyan eh, bánjunk ezzel a dokumentummal. Azt mondtuk, hogy eh, visszaküldjük egy új verzió megfogalmazására, amelyre a koordinátorok majd aztán javaslatokat tehetnek. Igyekeztem a tőlem telhetőt megtenni, több oldalnyi javaslatot összeállítottam. Nem igazán találtam meg ezeket a dokumentumokat, ezeket a dokumentumban, ami most előttünk van. És ezt nagyon sajnálom. Még mindig nem vagyok biztos abban, hogy folytatni kéne ezt a témát a Női Jogi Bizottságban. Köszönöm. Köszönöm szépen Cornélisen asszonynak, Padapoló asszony parancsoljon. Yes, I'm a servant, I... Köszönöm szépen. Hát azt hiszem, hogy egyedül vagyok az érvelésemmel, ugyanis hallottuk Cornelisen asszonyt, Miután elolvastam ezt a jelentést, az a benyomásom, hogy igen, volt néhány változás. Azt látjuk, hogy van egy teljes lista a fiatalkori bűnözéssel kapcsolatosan, de itt a problémát a családoknak tulajdonítják, és elsősorban a szétesett családoknak ha megnézzük a különböző állásfoglalásokat, vagy az Európa Tanács rendeleteit, és itt van például a 2003-as per 20-as állásfoglalás, akkor itt azt látjuk, hogy a fiatalkori bűnözésre egy többoldalú megközelítést kell használni. Itt a család, a közösség, az iskola és általában az egyének fontos szerepet játszhatnak a fiatalkori bűnözés területén. Tehát ezt a, az Európa Tanács mondja ki. Az etnikai kisebbségek, a fiatal nők, a ö, csoportban, ö, csoportba verődők, tehát mindenki érintve van az Európa Tanács ajánlásaiban is van, ajánlásaiban ezt is figyelembe kell vennie Záborszka asszonynak a jelentésében a szocialista frakcióban az a benyomás, hogy a szociális tartalom, a szociális hatása a családon a hatása családon túl is nagyon fontos, és ezt mindenképpen a jelentésnek tükröznie kell. Köszönöm. Okay. Köszönöm Papadopoulos asszonynak. Thompson asszony következik. Uh, and, uh, I... Köszönöm szépen. Én is elolvastam ezt a jelentést. Úgy gondolom, hogy van néhány fontos oka a fiatalkori bűnözésnek, de pontosan ezek nincsenek benne ebben a dokumentumban. Azt hiszem, hogy itt összekapcsolja a szülőket és a fiatalkori bűnözést. Az én országomban minden statisztika azt mutatja, hogy a bevándorló szülők, akiknek nincs mm, munkája, például azonnak a gyerekei követik el a fiatalkori bűnözés. Annak ellenére, hogy egész nap ott vannak a gyerekeikkel, mert nincs munkájuk. Vagy például Szlovákiában ugye a romáknak a nagy százaléka nem jár iskolába, büntényeket követel, folyik a fiatalkori bűnözés. Tehát sok esetben, hogyha nincs a szülőknek munkája, vagy hogyha nincs munkahelyük, akkor általában a fiatalkori bűnözés növekszik. Frusztráltak a fiatalok is, hogyha van munka lehetőségük, akkor természetesen kevesebb lesz a fiatalkori bűnözés, mert van jövedelmük, más emberekkel is találkozhatnak a munkahelyeken, és pontosan ez a probléma, hogyha nincs munka eljük az embereknek. Na most hogy lehet ezt megoldani? Nagyon jó intézményeink vannak például Dániában. Például azok, akik egész nap otthon voltak, most a szociális hatóságok különböző otthonokba vitték őket, és látjuk Európa szerte, hogy milyen rémes helyzetben élnek gyermekek, és sok esetben jó intézményekbe el lehetne őket vinni, mert a szülők nem tudják garantálni a megfelelő életfeltételeket, és a, például az óvodák, a különböző szervezetek, az ifjúsági szervezetek Mm, sokat tudnának segíteni. Tehát ilyen perspektívából is meg kellene nézni ezt a témát. Egy, a legrosszabb a, egy gyermek számára, hogyha otthon vannak a szüleikkel, és a szüleiknek nincs munkája, ilyen esetekben, tehát a, például az óvodákat kell elősegíteni. Köszönöm, Nikolaj asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem akarok e jelentés lényegéről beszélni, de azt hiszem, hogy ez az új variáns. Hát ez nem az a változat, amelyet én vártam. Ez a változat egy elég zavaros jelentés a témát illetően. Szeretnék egy dolgot elmondani. A téma természetesen egy nehéz téma, nagyon nehéz foglalkozni ö, ilyen témával ö, és ok okozati összefüggést találni a, a különböző témák között a fiatalkori bűnözés terén, de szeretnék pozitív lenni. Én már nagyon sok módosító indítványt dolgoztam ki annak érdekében, hogy javítsak valamit ezen a szövegen. A módosító indítványokat benyújthatjuk természetesen, de jó lenne, hogyha jó minőségűek legyenek, ez, lennének ezek. De itt elég zavaros ez a szöveg. Például az egyik első kijelentés az az, hogy esetleg az esélyegyenlőségi politikáról el kellene gondolkodni. Hát nem most kell ezen elgondolkodni, már ezzel foglalkozunk régen, és vannak más kérdések is, amelyek kapcsolódnak ehhez. Azt hiszem meg kell ragadni az alkalmat, hogy mindenki nyújtson be módosító indítványokat, nem tudom, hogy mikor, ugye szeptemberben talán, a jövő héten az tőkész eh, hét, és eh, lezárjuk a munkánkat, de mindenképpen javítani kell ezen a jelentésen. Köszönöm, Nikolá asszony. Most pedig szeretném megadni a szót a bizottság képviselőjének, Milina asszonynak parancsoljon. Thank you very much. Uh, thank you for... Köszönöm szépen, köszönöm az érdekes vitát, és köszönöm a jelentéstervezetet is. Uh, nagy figyelemmel hallgattam önöket, és további megjegyzéseimben a következő alkalommal szeretnék visszatérni önökhöz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Power asszony kért szót. Thank you so much, just... Uh... Köszönöm szépen. Csak egy rövid megjegyzés vitához és a jelentéshez. Néha olyan kérdésekkel szembesülünk, amelyek különféle szakbizottságok hatáskörének határa mesdjére esik. Egy ilyen jelentést esetében ez megfelelő lenne a LIBE szakbizottságnak is, vagy a kulturális szakbizottság hatáskörébe is beletartozhatna, és még másokéba. De kétségtelen, hogy a család és a munkaélet ki, e, kiegyenlítése, ki, ha, hang, kiharmonizálása hatása van ezzel a kérdéssel. Néha nem lehet megteremteni megfelelő egyensúlyt a család köri felelőssége, család felelősségkörehez nem fér kétség, teljesen egyetértek. Vannak családok, akik eladják a gyerekeket, vannak olyan családok, amelyek nem működnek. <clears throat> Különféle valóságok vannak a családokat illetően. Az az érzésem, hogy nem nehéz megtalálni azt a szintet, amelyen átfogó rálátást kapunk, hiszen a, a valóság olyan sokrétű. Mégis az az érzésem, hogy meg kéne próbálnunk saját hangunkat hallat, és saját hozzájárulásunkat kialakítani e, ebben a kérdésekben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bauer asszony. És most Záborka asszony következik. Ďakujem <clears throat> veľmi pekne za, za všetky pripomienky. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, Nem tudok teljesen igazat adni önöknek, illetve igazat adni azon kollégáknak, akik azt állítják, hogy túlzott hangsúlyt helyezek a családra, mint arra a tényezőre, amely leginkább befolyásolja a fiatalok életének alakulását, illetve azt, hogy a fiatalok bűnelkövetővé válnak vagy sem. A munka és a családi élet összeegyeztetése nagyon fontos, és minden bizonyal mindenki egyetért azzal, hogy ha ezt megvalósítjuk, akkor jelentősen befolyásoljuk a bűnekövető statisztikákat. Az európai szintű statisztikák tájékoztatást adnak arról, hogy főleg az az idő, amelyet a szülők a gyermekeikkel töltenek, döntő mértékben befolyásolják a gyermekek életének további alakulását. Nem ez az egyetlen tényező persze, amely által megelőzhető a bűnözés, hiszen a helyzet nem fekete vagy fehér, de bizonyos értelemben az az idő, amelyet a szülők a gyermekeikkel töltenek, nagy hatással van a gyermekekre. Ha ez nem így lenne, akkor az Európai Unióban egyáltalán nem kellene azzal foglalkoznunk, hogy hogyan tudjuk jobban összeegyeztetni a családi életet a munkával. Akkor teljesen mindegy lenne. A nyolcas bekezdés, uh-huh. az ugye a leghosszabb ebben a jelentésben, és itt felsorolom a különböző okokat, illetve megnevezem a különböző aspektusokat, amelyek bizonyos körülmények között a bűnelkövetéshez hozzájárulhatnak. Itt szerepel a kábítószerfüggőség is, ami persze nem kell, hogy száz százalékban bűnelkövetővé változtassa kiskorúakat. Tomszen asszony említette a roma családokat. Azt kell mondjam, hogy nem működő családokról van szó itt, megtört, megtört családokról van szó, anya, apa és a gyermekeik egy fedél alatt élnek, de a szülők nem dolgoznak, a gyermekek nem járnak iskolába. Ezek olyan családok, ahol a fiatalokat a bűnelkövetésre ösztönzik, és egy ilyen családot azt hiszem nem nevezhetünk családnak, nem nevezhetünk működő családnak egy működő családban felnövő gyermek helyzete teljesen más. A nyolcas pontban gyakorlatilag mindent megtalálnak a szegénységtől, a peremre szorulásig, a médián keresztül, az oktatásig, illetve a gyermekek nevelése is itt szerepel. Arra törekedtem, hogy nagyvonalúan, nagyvonalakban mindent felsoroljak itt. Nem én találtam ki ezt, hiszen konkrét definíciókból és konkrét dokumentumokból indultam ki. Itt különböző szervezetek dokumentumaira építettem. Természetesen az EGSB dokumentumából indultam ki, és ezt persze ki lehet egészíteni, hiszen nagyon sokrétű ez a téma, ahogyan az Bauer asszony is említette. Jó néhány bizottság minden bizonyal hatáskörre rendelkezik, hogy foglalkozzon ezzel a témával, de emlékezniük kell arra, hogy nem ez az első alkalom. A múltban többször volt már konfliktus a szakbizottságok között, és gyakran fordult az, hogy vissza kellett utalni a módosító indítványokat nem hagyhattunk jóvá egy adott módosítást, mert úgy gondoltuk, hogy egy másik bizottság hatáskörébe tartozik ez inkább. Köszönöm az észreviteleiket, de nem vagyok biztos abban, hogy egy egységes megoldást találhatunk ebben a szakbizottságban. Köszönöm a módosító indítványokat is. Ha arra törekedtem volna, hogy száz százalékban átvegyem a módosító indítványokat, és arra törekedtem volna, hogy beépítsem őket a jelentésben, még mindig az lenne az érzésem, hogy politikai okokból, mert hát itt ugye egy nagyon fontos témáról van szó, de lehet, hogy politikai jogból kifjőleg nem találtunk volna egységes megoldást, úgyhogy arra kérném önöket, hogy jelezzék, hogy akkor jelez az elnök asszony, hogy az időpontokkal kapcsolatban mit tegyünk, és akkor holnapig eldöntöm, hogy folytatom ennek a jelentésnek az elkészítését. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zavoska asszony. Ahogy korábban terveztük, a módosítók benyújtásának határideje július 15-12 óra, ami nagyon közel van tájékoztattuk eh, önöket erről az időpontról már korábban. Szeretném hallani a véleményüket arról, hogy a képviselők, az árnyék előadó és Záborszka asszony úgy gondolja-e, hogy eh, megváltoztassuk-e a módosítók benyújtásának határidejét. Eh, ez azt jelenti akkor, hogy erről nem tudunk szeptemberben szavazni, hanem majd később. A megkérdezem tehát Zabarska, asszonyt, hogy vajon megváltoztassuk ezt az időpontot, parancsoljon. Pani predsednička, ďakujem pekne. Ja som sa chcela opi. Elnök asszony, köszönöm szépen. Én azt szerettem volna megkérdezni, hogy ha szeptember közepére halasztjuk a szavazást, akkor a módosító indítványok benyújtásának határideje a nyári szünet utáni első hét legyen. Ez lehetséges? Om vi ska rösta... Ha szeptember 15-én szavazni akarunk, akkor a határidőt előre mozdíthatjuk augusztus 29-ére. Szeretném hallani, hogy a többi képviselő kolléga mit gondol erről, hiszen ez a téma már nagyon régen foglalkoztat minket, ha tovább, ké, tovább késlekedünk, akkor ö, még mindig tudunk erről szavazni szeptember 15-en, akkor, hogyha augusztus 29-én nyújtjuk be a módosításokat. Vajon a bizottság Egyetért abban, hogy előre mozítsuk, későbbre tegyük a módosítások határidejét? Augusztus 29-éről van tehát szó. Cornélisen asszony, parancsoljon! Szeretném tisztázni. Az eredeti terv az volt, hogy szeptember 15-én szavazunk, és hogyha a határidő augusztus 29-e lesz, akkor mégsem késlekedünk, ugye? szerintem nagyon fontos, hogy legyen idő az új saját kezdeményezésű jelentésre, hiszen nagyon sok olyan kérdés van, ami nagyon sürgető. Jó lenne, hogyha kicsit több időnk lenne megfontolni azt, hogy mit tegyünk. Ja, jag ska försöka klargöra. Szeretném tisztázni, most már én is elgondolkodtam azon, hogy eh, az augusztus 29-e jó-e, és hogy tudunk-e akkor szeptember közepén szavazni. A magyarázat az, hogy azt javasoltuk, hogy a határidő július 15-e legyen amiatt, hogy nagyon sok módosításra számítottunk. Ebben az esetben szükség lett volna arra az időre, hogy szeptemberben szavazhassunk. Most viszont lehetőségünk van arra, hogy a módosítás határidejét megváltoztassuk, augusztus 29-ére toljuk, azzal a fenntartással, hogyha nagyon-nagyon sok módosítás van, akkor a szavazást is későbbre kell tenni az októberi ülésre. A tervünk viszont az, hogy mégis 20, augusztus 29-ére nyújtjuk be a módosításokat, és szeptember 15-én szavazunk. Határozhatunk-e erről a menetrendről? El tudjuk fogadni? Thompson asszony. Kapunk mikrofont. Szerintem jó elképzelés az, hogy a határidőt 29-ére tegyük át. Mrs. Thompson, okay. Köszönöm szépen, Thompson asszony, és látom, hogy mindenki bólogat, az előadó is bólogat, és a többi képviselő is. Megállapítjuk tehát, hogy a módosítások benyújtásának határideje eh, augusztus 29 délután 5 óra. Köszönöm szépen az érdekes vitát és a konstruktív megoldást. Most van még egy napi rendi pontunk, amelyet ma le kell, le kell tárgyalnunk. Megint Zaborszka asszony előad, eh, jelentéséről van szó. az EMPLO foglalkoztatási szakbizottság véleményéről van szó. A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja ez a cím. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy eh, ez az európai platform egy zászlóshajó kezdeményezés, amelyet a bizottság nyújtott be az EU 2020-as stratégiában. Megadom a szót újra Záborszka asszonynak, az előadónak. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan ön is megjegyezte, ez az Európai Platform, a Szegénység és a kireke, Társadalmi Kirekesztés elleni Küzdelem Európai Platformja. Pusztán egy azon sok dokumentum között, amelyet megvitatunk itt a bizottságunkban. Már most meg kell azonban jegyezzem, hogy amióta itt dolgozom az Európai Parlamentben, és ez már a hetedik év, nem tudom, hanyadik állásfoglalás ez, hanyadik olyan vélemény, amelynek témája a szegénység, illetve a szegénység elleni küzdelem különböző eszközei. Nemrég volt ugye a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve, és már most meg kell jegyezzem, hogy mindig új dokumentumokat és eszközöket hagyunk jóvá, de ennek ellenére a helyzet nem javul. Az új eszközök tehát nem elég eredményesek. Erőfeszítést tettem annak érdekében, hogy ebben a véleményben felszólítsam az Európai Uniót, hogy egy teljes képet nyújtson a szegénység helyzetéről az Európai Unióban, mert releváns statisztikákra van szükségünk. Úgy vélem, hogy a közzétett adatok, illetve a szegénység különböző definíciói nem járulnak hozzá a helyzet megoldásához. Azt szeretném, hogy a nemek szerint lebontsuk ezen adatokat, tehát meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi a helyzet a férfiak és a nők esetében a szegénység tekintetében. Továbbá azt szeretném, hogy definiáljunk egy olyan kosarat, amelyben a legfőbb termékek, illetve szolgáltatások is szerepelnek. Ezt kell felhasználnunk a szegénység definíciójához a legutóbb használt kritériumok azt hiszem túl nagyvonalúak ahhoz, hogy megfelelően definiálhassuk, mi is tulajdonképpen a szegénység. És egy további dolog, ami aggaszt, ez a családok társadalmi és anyagi helyzete. Ez ugyanis azt eredményezi gyakran, hogy a gyermekek szociális létesítményekbe kerülnek, ez pedig károsan befolyásolja a gyermekek későbbi életét. Vannak alternatív módszerek is, hogy hogyan nyújthatunk segítséget ezen családoknak, illetve a gyermekeknek, hogy a családban maradhassanak, vagy adott esetben egy pótcsaládba kerüljenek egy bizonyos ideig, amíg a szegénység továbbra is fennáll a családban. Az a véleményem, hogy manapság a szegénység az Európai Bizottság elnöke számára egy prioritást kellene, hogy élvezzen. Az Európai Bizottság létre kellene, hogy hozzon egy külön osztályt, amely a szegénység kérdésével kellene, hogy foglalkozzon. Az Európai Bizottság elnöke állást kellene, hogy foglaljon a szegénység kérdésében és figyelembe kell, hogy vegye a férfiak és a nők helyzetét. Az utolsó részben arra szólítok fel, hogy az Európai Unió alapjogi ügynöksége a szélsőséges szegénységet egy alapjogi sértésnek minősítsépen éppen ezért felszólítom a jelentésemben az alapjogügynökséget, hogy szintén foglalkozzon a szegénység kérdésével, mert ez az Európai Bizottság egyik intézménye. Köszönöm. Nagyon köszönjük Záborszka asszonynak. Az el Blinkevécsi asszony két először szót parancsoljon. Pirmininkė, ir iš tiesų dėkoju poniai Zaborskai už jos parengtą nuomonę. Iš tiesų sutinku su... Asszony, köszönöm szépen Zaborska a jelentés tervezete teljes mértékben egyetértek önnel abban, hogy, hogy különböző vélemények alapján állíthatjuk össze ezt a jelentést. Ami nagyon fontos ebben a témában, az a pénzügyi és a gazdasági válság. Azonban ez nem jelenti azt, hogy le kell állnunk a harccal a szegénység megszüntetése érdekében itt az Európai Parlamentben. A mi bizottságunk az esélyegyenlőséggel és a nők jogaival foglalkozik, és nem szabad elfelejteni azt, hogy nagyon sok esetben pontosan a nők azok, akik beleesnek a szegénység csapdájába. És ezt mindenképpen ki kell emelni. Egyetértek önökkel abban, hogy nagyon pontos adatokra van szükség a szegénység volumennével kapcsolatosan, és ez lehet az alapja fontos politikai döntéseknek is. Le kell bontani ezeket az adatokat nemek szerint, de korcsoportok szerint is, különösen például az idős nőkre vonatkoztatva ismernünk kell az adatokat mert ezek nagyon fontosak. Lenne egy javaslatom a jelentés kapcsán. Nagyon specifikus javaslatokra van szükségünk. Például olyan intézkedések szükségesek, amelyekkel elő lehet mozdítani a munkahelyteremtést, az oktatást, nevelést a nők körében, a nők jövedelmével kapcsolatos problémákat. Tehát ezek azok az elemek, amelyeket ki kell emelnünk a jelentésben. Arra is fel szeretném hívni a figyelmet, hogy az egyszülős családok azok inkább, amelyek a szegénység csapdájába beleesnek, és erről is el kell gondolkodnunk, ezt is ki kell emelni, Nevezetesen a tagállamoknak támogatniuk kell az egyszülős családokat annak érdekében, hogy elkerüljék a szegénységet. Van egy másik kérdés, amely az irányelvet illeti a minimum jövedelem témájában. Hogyha nem tudunk megegyezni a minimum jövedelem kapcsolatban, akkor egész egyszerűen nem tudjuk a ö, szegénység elleni harcot megvalósítani, sőt, csődöt mondunk ezen a területen. Teljes mértékben támogatom azt a véleményét, hogy a bizottságnak kellene, bizottságnak rendelkeznie kellene egy, e, egy egységgel, egy al részleggel, amely kimondottan a szegénység megszüntetésével foglalkozna. A bizottságnak tudom, hogy megvan a megfelelő kapacitása, de konkrét intézkedésekre kellene hangsúlyt helyezni a vidéki területeken, a helyi szinteken, és ezekre a területekre kellene tenni hangsúlyt az idősekre, a hátrányos helyzetek rokkant eszemiekre, az, az egyedül élő nőkre, férfiakra, és a szociális szolgáltatásokhoz szóló irányelv is nagyon fontos e-, ebből a szempontból. A szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés is lehet a szegénységen csökkenteni. Itt alap, az alapjogi ügynökségnek együtt kellene működnie a nemi egyenlőség intézetével. Ez is segítené a munkánkat, és a kompromisszum készség kialakítását. Azt hiszem, hogy egy nagyon jó véleményt tudunk majd kialakítani. Very much, uh... Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a véleményt, és nagyon jó nap tartom. Egyetértek a nemek elkülönítésére foglalkozó, foglalkozó statisztikával. Nagyon fontos az, amit Prinkovica asszony mondott, meg kell néznünk azt, hogy mikor szegényebbek az emberek, és milyen neműek ezek. Az én érzésem az, hogy most Európában új tendenciát látunk, hogy a fiatal lányoknak nagyon sok gyereke van. Láttam egy dokumentumfilmet a tévében, saját országomból, az Egyesült Államokból, Egyesült Királyságból, ami azt mutatta be, hogy 20 éves lányoknak négy-öt gyereke volt. És ez nem így volt 20 évvel ezelőtt és ez megteremti a szegénységet, hogyha valakinek fiatal korában ennyi gyereke van, és még nem rendelkezik a megfelelő képzettséggel, akkor az azt jelenti, hogy nem kapott szexuális oktatást az iskolában, ahogy ez történt korábban. A sok gyerek az nagyon reakciósan hangzik, mégis ez az oka annak, hogy a fiatal nők nagyon sok gyereket vállalnak, az a szegénységből következik. Nem is megelőzni kéne a gyerekek erőszakos elköltöztetés, hiszen nagyon sok gyereket emelnek ki nem működő családokból, nem értek egyet ezzel, de ön egy nagyon fontos dologra mutat rá a hatos pontban, amikor arról beszél, hogy a szegényeknek hoz, valóban hozzá kell férniük az alapvető jogokhoz. Nem foglalkozunk eleget ezzel a kérdéssel, az alapvető jogokhoz való hozzáféréssel, hiszen a szegények egész Európában um, nem jutnak hozzá ehhez, megtagadják tőlük ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tanszer asszony. Pavanova asszony következik, parancsoljon. Köszönöm szépen Zaborska asszony a jelentését, és remélem, hogy ennek sokkal jobb sorsa lesz ennek a jelentésnek, és ezzel kapcsolatosan ö, megállapodunk majd. Természetesen a szegénységnek számos különböző oka van, munkához való hozzáférés, szociális biztonság, biztosítás és így tovább, tehát ezek nagyon fontosak. Beszélni kell a krónikus betegséggel élőkről, a rokantokról. A nevelés, oktatás nagyon fontos elemek szintén nagyon jelentősen hozzájárulhatnak a megoldáshoz. Foglalkozhatunk két perspektívából a témával. Az egyik a prevenció, de a az emberek szegények, egy ördögi körbe kerülnek, egyre rosszabb a helyzetük, és a második dolog az, hogy hogyan lehet kikerülni ebből az ördögi körből. Én azt hiszem, hogy ami a családdal kapcsolatos, az egy nagyon fontos dolog, és az előző jelentés példáját követve, tehát nem kellene talán ilyen nagy hangsúlyt helyezni a családra, a családokra. A családok is nagyon különbözőek, vannak hagyományos, konzervatív családok, vannak új típusú családok, vagy egyszülős háztartások, egyszülős családok, ha egyáltalán családról lehet beszélni, amelyek nagyon nagy szegénységben élnek, ez kapcsolódik a gazdasági fejlődéshez is és azt hiszem, hogy nagyon nehéz az elemzést lefolytatni és összehasonlításokat tenni a különböző tényezőkről. Az az, az az elemzés, amelyről ön is beszél, alapvető lenne éppen ezért a gazdasági fejlődés hatása szempontjából, a szociális fejlődés hatása szempontjából a családokra, lehetne talán megfogni ezt a témát. Nem szabad csak is a, a családra úgy tekinteni, mint a szegénység forrására, vagy hogy csak így lehet elkerülni a szegénységet, nem, itt más tényezők is vannak, de remélem, hogy ez a jelentés egy sikeres jelentés lesz majd. Mrs. Köszönöm szépen, Pavanova asszony mielőtt megadom a szót Száboszka asszonynak, hadd mondjak én is egy rövid dolgot. Meghallgattam a vitát, szeretném megköszönni Záborszka asszonynak a munkáját, és éreztem, hogy a többi kollega kommentárja is e, azt sugalta, hogy jó jelentés készülét, amelyben majd egyet érteni. Osztom azt a véleményt, hogy meg kell, gyakran kell vitatkoznunk a szegénységet, de nagyon nehéz változást elérni. Hallgattam a vitát, azon gondolkoztam, hogy egyidejűleg amikor a legtöbb EU e tagállamban a szegénység növekedését látjuk, a gazdagság növekedését is látjuk a társadalom más csoportjaiban. Amikor a szegénységről beszélünk, azt is be kell látnunk, hogy ez a fejlődés miként alakul, és miért egyre tágabb ez az olló. És amikor a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutásról van szó, tudjuk, hogy mennyire fontosak ezek, különösen a legkitettebb csoportok számára, a betegekre, az, betegeknek, az időseknek, a fogyatékkal élőknek, ezért fontos, hogy vitatkozzunk arról, hogy miként lehet finanszírozni, és miként lehet elérhetővé tenni a szociális szolgáltatásokat azok számára, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Azt is szeretném elmondani, hogy Svédországban e, vita folyik most a gyerek, arról, hogy növekszik a gyerekek szegénysége is Svédországban. és ebben a vitában tudunk először az szegénységről egy jóléti államban beszélni, amikor látjuk, hogy milyen a helyzet olyan gyerekek számára, akik háborús országban élnek. Ez a vita most zajlik most, és látnunk kell, hogy azok az EU tagállamok, amelyeket jóléti államnak tekintünk, ott is létezik a gyerekszegénység, ott, ahol gyerekek nagyon-nagyon különböző körülmények között élnek. Vannak gyerekek, akik nem kapják meg a lehetőséget, hogy oly, oly módon nőjenek fel, amelyet mindannyian kívánunk a gyerekeinknek. Szeretném megköszönni még egyszer Zaborszka asszony jelentését. Meg vagyok arról győződve, hogy többséget tudunk neki szerezni a munkájának. Senki nincsen jelen a bizottság részéről, ezért megadom a szót Záborszka asszonynak újra, hogy zárja le a vitát. Parancsoljon Záborszka asszony. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni a hozzászólásokat, azon megjegyzéseket, amelyek különböző aspektusokról tanúskodtak, a szegénység különböző aspektusairól. Köszönöm az idősödő nőkre vonatkozó megjegyzéseket is, a többgyermekes családokra vonatkozó megjegyzéseket. Ezek persze mind kockázatos családok, de hogyha a statisztikai adatokat nézzük, fontosnak tartottam a statisztikai adatokat, mert így egyértelművé vált számomra, hogy nem egyszerű mindezt beépíteni a statisztikákba. Lehet, hogy ha túl sokat várnánk el az Európai Bizottságtól, akkor végeredményben nem készíteni el ezen statisztikákat. Tehát azt hiszem, hogy a minimum, amit elvárhatunk, illetve amit kérni szeretnék, az az, hogy férfiak és nők szerint bontsuk le a statisztikai adatokat. Ha pedig a szakbizottságunkban szavaztunk, korábban én mindig a minimálbért szorgalmaztam, mert úgy gondolom, hogy a minimál bér mindig kell, hogy létezzen. Egyfajta minimális szint, amely alá nem eshet az egy főre eső bevétel, jövedelem. Nagyon nehéz ez a kérdés. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament nem tud megállapodni, ebben nem tud egységes álláspontot kialakítani, illetve jóvá hagyni a minimálbért. De amit elérhetünk, <coughs> ha egy Európai Uniós állampolgárnak nincs hozzáférése a lakhatáshoz, vagy az egészségügyi ellátáshoz, ha ő és a családja nem részesül ilyen ellátásban, illetve nem részesül oktatásban, ez is egy olyan tényező, amely hozzájárul a szegénységhez. Ha például nincs az igazságszolgáltatáshoz hozzáférése, akkor egy olyan helyzet áll elő, amely sérti az alapvető jogait. Tehát ezek volnának a kritériumok a lakhatás, az oktatáshoz, az egészségügyhöz való hozzáférés, illetve az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés. Ezek azok a kritériumok, amelyekre támaszkodhatunk, amikor meg akarjuk ítélni azt, hogy valaki szélsőséges szegénységben él vagy sem. A bér szint, illetve a minimál bér nem annyira releváns talán a e tekintetben. Nehéz meghatározni ezt bizonyos országokban. Bizonyos országokban például a polgárok a minimál bérből nem tudják lefedni ezt a négy kritériumot, és azt hiszem ez az a négy kritériuma, amely egy, em, egy méltó emberi életet biztosít. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a megjegyzésekért és a módosító indítványokért. Meggyőződésem, hogy az Illetékes Bizottság is jóvá hogy ezt jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen Záborszka asszonynak. Ez volt az utolsó pontunk a napirenden. A módosítások benyújtási határideje július 15-12 órakor. Kevés az idő, de eh, ahogy mondtam, erről augusztusban szavazunk, és a foglalkoztatási szakb- szakbizottság eh, szeptember 8-án megragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem az önök munkáját a szakbizottsági ülésen. Holnap reggel újra találkozunk 9 órakor és holnap, amikor befejezzük a munkát, akkor mindenkinek eh, nagyon kellemes nyári szabadságot kívánok, de van még, vár még ránk egy félnapi munka. Záborszka asszony ma már elutazik, neki tehát eh, nagyon kellemes és eh, pihentető nyaralást kívánok. Szeretném megköszönni a tolmácsoknak a napi munkát, és elnézést is kérek tőlük, hogy Kicsi, a félreértésekért rosszul használtam a fejhallgatót, megpróbálom azt levenni legközelebb, amikor beszélek. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját a mai ülésen viszontlátásra. Yeah.